Allora diamo inizio. Sono particolarmente lieto di... Megnyitom a délutáni ülést. Üdvözlök mindenkit, és üdvözölni kívánom Elena Espinoza miniszterasszonyt, tanácsoros elnökét, környezetvédelmi vidékfejlesztési és tengerügyi miniszterasszony. Elena Espinozát arra kérjük, hogy mutassa be a spanyol elnökség programját a mezőgazdasági ágazatra vonatkozóan. Kedves Elena, ez az első olyan elnökség, amely a Lisszaboni szerződés hatája alatt indul. Ahogy te is nagyon jól tudod, a mezőgazdasági szakpolitika szempontjából alapvető változások következtek be. Az együttdöntési folyamata, sőt, azt kéne, hogy mondjuk, hogy a rendes eljárással, hiszen ez lesz a rendes eljárás, az együttdöntés, tehát a rendes eljárással az Európai Parlamentnek és a tanácsnak ugyanolyan szintű felelőssége lesz a jogalkotási folyamatban. Ezért meg kell erősíteni az együttműködést a tanács és az Európai Parlament között, hiszen így tudjuk csak felvenni a kesztyűt a jelenlegi helyzet keltette kihívásokkal. Ezért, kedves Elena, azt javaslom, hogy a jövőben mindig legyen itt a tanácsnak egy képviselője, amikor szakbizottsági ülést tartunk amikor mezőgazdasági és vidékfejlesztési Európai Parlamenti Szakbizottsági Ülés van. És hasonló módon azt kérjük, hogy az Európai Parlament, konkrétan a mi szakbizottságunk részt vehessen a tanácsüléseken. Természetesen ennek a formáját és módját majd még pontosítani kell. Mi nagyon sokat várunk a spanyol soros elnökségtől, nagyon sokat várunk a te elnökségettől, elnöki tevékenységettől és attól a szereptől, amit vállalsz a tanácsban. Ma közösen vizsgáljuk meg a 2013 utáni kap sorsát. Különösen foglalkozunk a mezőgazdaság versenyképességével és az Európai Unió mezőgazdasági és élelmiszeriparának a versenyképességével, valamint a vidéki területeken a nők szerepével is foglalkozunk konkrétan. Köszönetet szeretnék mondani a bizottság résztvevőjének is, akik eljöttek, és már is átadom a szót Elena Espinoza asszonynak, aki bemutatja a programját. Még egyszer köszönet, hogy eljöttél hozzánk, tiéd a szó. Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők. Nagyon örülök, hogy itt lehetek ma és beszámolhatok önöknek a spanyol sorosának elnökség cselekvési tervéről. A leköszönő tanácselnök már rámutatott a legfontosabb kérdésekre. Most, hogy a parlamentnek megerősített szerepe van a döntéshozatali folyamatban, új helyzet állt elő, különösen, hogy a mezőgazdaságra is érvényessé vált az együttdöntési eljárás. A spanyol miniszterelnök örömmel működik együtt önökkel. A döntések nagyobb demokratikus legitimitást élveznek majd, és az európai állampolgárok aggodalmaira is válaszokat kívánnak, kínálnak. Először hagy számoljak be a mezőgazdaságban kitűzött prioritásainkról. Viszonylag rövidre szeretném fogni, hogy kérdéseket tehessenek föl, és elmondhassák a véleményüket. A spanyol elnökség számára mezőgazdaság és élelmiszer stratégiai szektornak számítanak. Ennek az az oka, hogy az Európai Uniónak magas minőségű, hatékony élelmiszerellátást szeretnénk biztosítani, gazdasági növekedést és munkahelyeket az új gazdasági fenntarthatósági modell keretében. Ezen kívül az éghajlatvédelemmel is foglalkozni szeretnénk, és az éghajlatváltozás elleni harccal. szeretnénk megfelelni a milleniumi fejlesztési céloknak. Az első prioritásunk a 2013 utáni közös mezőgazdasági politika. Fokozni szeretnénk a vidéki környezetben a nők szerepét, és versenyképesebbé akarjuk tenni a mezőgazdaságot. A kap jövője az első prioritásunk. Szeretnénk piacorientált, fenntartható, versenyképes mezőgazdasági szektort. Ez azonban csak úgy lehetséges, ha erős kapot építünk ki. Az Európai Uniónak nem szabad leszerelnie a közösségi politikákat, amelyek megfelelően működnek jelenleg. Ami minket illet, mi úgy gondoljuk, hogy a közös politikáknak továbbra is élnie kell. A kapot illetően lehetővé teszi a szektor számára, hogy stabil maradjon, de ehhez megfelelő erőforrásokra van szükség. Csak így felelhet meg az új elvárásoknak. A kap jövőjéről folytatott vita nem új dolog. Már azelőtt megkezdődtek, hogy a health checkről folyó vita megkezdődött volna, és a korábbi elnökségek alatt is folyt ez. Így aztán a spanyol elnökségre jutott a válságkezelés feladata, amely érinti a kapot is. Második prioritásunk a versenyképesség fokozása. A mezőgazdasági élelmiszertermékek és a mezőgazdaság területén. Kutatás, fejlesztés, beruházások, ezeket támogatni szeretnénk. Szeretnénk a termelést diversifikálni, felélénkíteni az ipart, új piacokat megnyitni. tárgyalásokat folytatunk majd harmadik országokkal is, és kölcsönös normákra vonatkozó egyezményeket követ, kötünk majd, beleért az jólétet is. További célkitűzésünk, hogy az élelmiszer láncolat működését simábbá tegyük, hogy a különböző láncszemeket kiegyenlítsük. Munkánk alapja a kommunikáció, és a közlemény, a bizottság közleménye, amelyet ezzel kapcsolatban kiadunk majd. A mezőgazdaság a GDP 2%-át teszi ki. De a munkahelyek 13,5%-át teremti meg. Világvezető cégeink vannak Európában, és megmutatták, hogy a válságot jobban élték túl, mint más szektorok. Segítsünk nekik, hogy győzzék le a jelenleg is folyó nemzetközi válságot. Hogy versenyképesebbek legyünk, munkahelyeket teremtsünk, gazdagságot, és határon átnyúló jólétet. Harmadik prioritásunk a nők szerepe a vidéki életben. A vidéki életet, illetően itt egy öregedő társadalmat láthatunk, főleg férfiakból áll a munkaerő. A nőket ritkán vonják be a döntéshozatali folyamatba. Az elnökség során nemi esélyegyenlőséget biztosító politikákat szeretnénk megvalósítani a vidéki életet élet, illetően, hiszen nők nélkül ez sem lehetséges. Végül néhány területet szeretnék még említeni, ami a következő hat hónapot érinti. Ezek talán kissé adhokok, de nagyon fontosak is. VTO tárgyalások folytatása a bürokrácia eliminálása, a jogszabályok egyszerűsítése, különösen a kondicionalitást illetően, és a tejiparban a probléma megoldást illetően. Állatvédelem. Ezeken a területeken le, reméljük, hogy a lehető leghamarabb lezárjuk a tárgyalásokat, hogy a svéd elnökség munkáját eredményesen zárhassuk le. Sok kihívás áll előttünk, ez alatt a hat hónap alatt, de barátságos együttműködő szellemben szeretnénk folytatni a munkát. Nagyok az elvárásaink. És reméljük, hogy az európai állampolgárok érdekeit fogjuk szolgálni. Biztos vagyok benne, hogy önök együtt szeretnének működni, önök is számíthatnak az én együttműködésemre. Együttműködünk egy erősebb európai építésében, hogy megvédjük az állampolgárok szabadságjogait. És remélem sok célkütőzést elérhetünk. Köszönöm. Grazie. Köszönöm, Elena Espinoza. Köszönöm ezt a bevezetőt. Erős kap a jövő számára. Nem szabad megszüntetni a kapot. Ezekkel a témákkal egyébként már az új biztos meghallgatása során is foglalkoztunk néhány nappal ezelőtt. A versenyképesség témája rímel a kölcsönösséggel büszkék vagyunk azokra a szabályokra, amelyeket Európa fölállított élelmiszerbiztonság, állatjólét, környezetvédelem témájában. Pontosan ma foglalkoztunk nagyon hosszasan a mezőgazdaság és a klímaváltozás kapcsolatával. Ezeket a szabályokat az exportáló, Európába exportáló országoknak is be kell tartania. A kölcsönösség alapvető fontosságú, és nagyon erősen kapcsolódik a versenyképességhez. Úgyhogy még egyszer köszönet a bevezetőért. Megkezdjük a vitát, már is átadom a szót Jégel, Elizabeth Jégel kollégának. oké. Nem, előtte egy másik kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm, miniszterasszony. Köszönöm, hogy eljött hozzánk a mai napon, és beszámolt a spanyol elnökség prioritásairól a mezőgazdasági helyzet azt jelenti, hogy sok lehetőség áll előttünk, sok kihívás és sok kockázat is. Ez az utóbbi időkben manifestálódott. Ahogy elnök úr de Castro úr néhány nappal ezelőtt mondta, ugye meghallgattuk a biztos jelöltet, és nagyon elégedettek voltunk a hozzáállásával, ami abszolút eltért Fischer Ból biztos hozzáállásától. Két konkrét témával szeretnék foglalkozni. Az egyik a megállapodások kérdése. Ha az Európai Unió harmadik országokkal több megállapodást kötött, és most elsősorban a marokkai megállapodással szeretnék foglalkozni, néhány nappal ezelőtt született ez meg. Az Európai Bizottság elfogadta azt, hogy bizonyos engedményeket tegyünk, sőt számos engedményeket tegyünk kölcsönösség nélkül. A közösségi elvárásokat gyakorlatilag a harmadik országok nem szokták teljesíteni. A kvóták és kontingensek veszélyeztetik a közösségi termelést, ez főleg Dél-Európát és konkrétan Spanyolországot is érinti. Ismerem a mm, mezőgazdasági vállalkozókat, tudom, hogy milyen problémáik vannak. Szeretném tudni, hogy a bizottságnak és a tanácsnak mi a véleménye ezzel kapcsolatban. Tehát a közösségi érdekeket hogyan lehet védeni. Két lehetőség áll a tanács előtt az egyik, hogy az elnökség idejét ki kell használni azért, hogy ezt a megállapodást módosítsuk. A másik, hogy olyan intézkedéseket kell hozni, amik garantálják, hogy a harmadik országok tiszteletben tartják a megállapodásokban szereplő kvótákat és kontingenseket. Tudom, hogy ez egy nagyon nehéz munka, de erre szükség van. Sok alkalommal láttuk azt, hogy a harmadik országok nem tartják be a megállapodásokban szereplő feltételeket. Második konkrét téma, amit említeni kívánok, a kap jövője. Tudom, hogy ezzel kapcsolatban már létezik egy dokumentum, ez egy úgynevezett nyitott dokumentum. Ugyanakkor az közös finanszírozás lehetőségben még mindig fennáll a 2013 utáni kap átalakítása szempontjából is. A, például a francia kormány esetében is igaz. Danton képviselővel beszéltem, és azt mondta, hogy a jelenlegi francia kormány nem ért ezzel egyet. Végül ki lehetne alakítani egy valóságos európai szintű erdőgazdálkodási stratégiát. Ma délelőtt nagyon sokat beszéltünk a környezetvédelmi kérdésekről, és attól tartok, hogy ugyanolyan szinten marad ez, mint a szárazsággal kapcsolatos közlemény. Sok szép szó, de semmi konkrétum. A kap jövője, ez a bizonyos dokumentum nem beszél belépési garanciákról. Az a tapasztalatom, hogy erre szükség lenne, már csak azért is, mert lehetőség lenne a hitelrendszerek kialakítására. Tehát milyen módon fog kialakulni ennek a belépési garanciának a jövője? Köszönöm szépen, Luis Capola Santos, a szó. Muito Obrigado. Senhora Ministra, queria começar por saudá-la e por manifestar. Köszönöm. Először is szeretném üdvözölni a miniszterasszonyt. Saját nevemben és frakcióm nevében Szeretnék minden jót és sok sikert kívánni az elnökségi munkához. Nagyon nagyok az elvárásaink a spanyol elnökség szemben. Nem gyakran fordul elő, hogy a környezetvédelmi és mezőgazdasági miniszter is jelen legyen a mi szakbizottsági ülésünkön. Spanyolország gyakorlatilag elébe megy annak a nagyon helyes koncepciónak, ami összeköti a két témát. Ezért is nagy örömmel fogadtam azokat a prioritásokat, amelyekről beszámolt. Európának erős kapra van szüksége. A mezőgazdaság és az élelmiszer stratégiai szektorok, a környezetvédelem és a klímaváltozás, ahogy erről ma délelőtt részletesen vitát folytathattunk a szakértői beszámolók apropóján, illetve Löfol előadó jelentése alapján, és ahogy hangsúlyozták a szakértők is, gyakorlatilag a jövőbeli kap része kell, hogy legyen a környezetvédelmi aspektus. Méghozzá konkrétan, nem csak elvis szinten, elvis sinken, sikon. Beszéltünk az munkahelyekről, a foglalkoztatásról, ez is nagyon fontos a kap legitimitásához. Ebben a kontextusban szeretném föltenni a kérdésemet. Nagy kihívás és nagy lehetőség előtt állunk a következő két évben, vagyis amíg le nem zárul a reform folyamat. A fontos központi kérdések lesznek a mérleg és a felmérés. Erről most nem akarok beszélni már csak azért is, mert a spanyol elnökség az épp az, az ön szavaink keresztül biztosított minket arról, hogy költségvetési problémák nem lesznek. A másik aspektus a modell, a kap modell. A legfontosabb, hogy a közvetlen kifizetéseknek az alapja mi lesz. Teljesen el kell választani a támogatást az egyéb kérdésektől 2013-at követően. Szeretném tudni, hogy önnek mi a véleménye a kritériumok tekintetében. Milyen kritériumokat képzel el, amelyek biztosítják, hogy kiegyensúlyozottabb legyen a kap? Köszönöm. George lyon a szó. Uh, Köszönöm szépen. Üdvözölni szeretném a miniszterasszonyt itt, és a bevezetőjét is, különösen az erős kap iránti elkötelezettséget és a mezőgazdaság fenntarthatóságának méltatását. Szeretnék rámutatni az egyik fő prioritásra, amelyet ismertetett, nevezetesen, hogy stabilabbá tegyük a piacot, hiszen nagyon ingadozik a piac, különösen a tejszektorban. Itt nagyon rossz ár helyzetnek lehetünk tanulni ön szerint vannak-e olyan tapasztalatok, következtetések, amiket levonhattunk ebből a krízisből, amelyek segítségével megakadályozhatnánk egy újabb válságot? A bizottság reagálhatna-e hatékonyabb, gyorsabb módon egy esetleges válság esetén, hiszen nagyon sok kritikát kaptak ezt illetően ezen kívül további eszközökre szükség van-e ahhoz, hogy a válsággal a jövőben megbirkózhassunk, hogy elkerüljük az alacsony árazást. Grazie. Köszönöm, George. Martin Holsinger a szó. Ja, Frau Ministerin, ich darf... Miniszter asszony, a frakcióm nevében szeretném üdvözölni. Természetesen együtt szeretnénk működni önnel, önökkel és elmondhatom, hogy örömmel hallottuk a prioritásokat. Hogy mi mit szeretnénk? Szeretnénk, hogy megerősített módon működjünk együtt, a döntési láncolatba bevonják ezt a szakbizottságot teljes mértékben, és ne csak utólag ismertessék velünk a döntéseket. Ezt hogyan szeretné biztosítani a jövőben, hogy jobban tájékoztassanak minket? Nagyon sok fontos dolgot említett már. Egy dologban szeretném támogatni, és köszönöm, hogy megemlítette, hogy a mezőgazdaság és az élelmiszeripar milyen fontos munkahelyteremtés szempontjából. Az elmúlt években erre nem nagyon figyeltünk, különösen a válság idején pedig ez nagyon szükség lenne. És nem racionalizálni kellene ezen a területen, hanem munkahelyeket kellene védeni. Egyetértek önnel. A nők szerepének kidomborítása nagyon fontos. Sajnos gyakran az a helyzet, hogy a nők végzik a munkát, sőt másodállában is, és a nők szerepe ugyanakkor nem kap megfelelő szerepet. Minket érdekelne, mint frakciót, mivel a tejválság nagyon foglalkoztatott bennünket az elmúlt hat hónapban, hogy vannak-e új elképzeléseik, akár a high level csoporttal kapcsolatban is. 2010 után nem lesz már piaci szabályozás, vagy szeretnének erről beszélni? További érdekfeszítő témák. Mi? Most a biodiverzitás évében vagy saját magunk tűztünk ki célokat, mégsem értük el a célokat. Ön a jövőben hogyan akarja ezt figyelembe venni a munkájukban? További kérdés. Talán konkretizálhatná, hogy a piaci egyensúlyt hogyan szeretnék helyreállítani? A mezőgazdaság szerepét hogyan akarják erősíteni? Vannak-e konkrét javaslataik? Mi mint frakciók már egy jelentést összeállítottunk erről. Ez egy nagyon érdekes téma lesz a következő hónapokban, hogy a piaci egyensúlyt újra hogyan állíthatnánk helyre. Önnek mik a javaslatai? Végül még egy kérdésem, a VTO tárgyalások. Az új biztossal egyetérte. Ön szerint elfogadható-e az Európai Unió szerepe így? Köszönöm. Köszönöm, Martin. A frakció képviselők meghallgatása után következik Elizabeth Hirgel. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszterasszony, üdvözölni szeretnénk itt a szakbizottságban, és köszönet jár a prioritás bemutatásért is. tanácsban hasonlóképpen nyilatkozott meg, és amit öntől olvastam és hallottam, és amit tudok a jövőbeni biztosról, azt figyelembe véve úgy gondolom, hogy jó csapat lehetnek, és ha együttműködnek velünk is, akkor tényleg erősek lehetünk a következő fél év során. Tényleg ez a benyomásom. Szeretném arra kérni, hogy valóban működjön együtt velünk. Nők a vidékpolitikában. Nagyon örülök, hogy azt hallottam, hogy ez az egyik prioritásuk. De szerintem nem csak a vidéki üzemekben dolgozó nőket kellene figyelembe venni, hanem egyáltalán a vidéken élő nők helyzetét. A fiatal nők hogy kaphatnának lehetőséget arra, hogy ne csak a mezőgazdaságban kaphassanak állást, hanem más lehetőségek is nyíljanak a munkaerőpiacon. Lenne egy konkrét témám. Én vagyok az állatkísérleti jelentésnek a raportőre. Ön említett az állatvédelmet. Van egy egyezményünk a frakciók között, és a svéd soros elnökséggel is sikerült ezt véglegesítenünk. Ön hogyan szeretné folytatni ezt a munkát? Hogy az állatvédelem témáját lezárhassuk. Köszönöm. Grazie, Elizabeth. Köszönöm, Elizabeth. Garcia Perez eh, kollégája szó. Gracias, señor presidente. Señora pre Köszönöm, elnök úr. Elnök asszony, miniszter asszony. én csak csatlakozhatom azokhoz, akik köszönetet mondtak az ön által elmondottakért. Néhány hónapja már, hogy vitát folytatunk itt azért, hogy a PAK, vagyis a KAP jövőjét körülhatároljuk. Szerintem mindannyian egyetértünk azzal, hogy a parlament szerepe erősödött Lisszabonnal. Döntő szerepet játszunk a határozathozatalok során. Éppen ezért, azért, hogy mindent megtegyünk, intenzívebbé kell tennünk a munkánkat és az együttműködést. Nagyon örülök annak, hogy az előbben elmondta, hogy a mezőgazdaság stratégiai ágazat. Ez nagyon is helyén való, jó dolog, főként figyelembe véve azokat az ágazatokat, amelyek megkérdőjelezik a kap alapját. Nagyon sok kihívással előttünk Európában, beleértve a klímaváltozás, stratég, a klímaváltozás kihívását, és nem szabad elfelejteni az élelmiszer termelés kérdéseit sem. Ami az állatenyésztést illeti, szeretnénk, hogyha a vidéki lakosság ott maradna, ahol él, ha megtartanánk őket ott. Tudjuk, hogy sok helyen már elnéptelenedtek a vidéki térségek, a falvak, és nagyon jó lenne bizonyos tevékenységeket megtartani azok tevékenységét, akik továbbra is vidéken szeretnének élni. Most visszatérek az ön által ismertetett prioritásokra. A KAP reformja 2014, gondolva már a 2020. évre igen széles körű vita indult el, meghallgatások voltak itt a parlamentben is. Szeretném tudni, hogy mit kívánnak önök tenni azért, hogy fenntartsák a mezőgazdaság versenyképességét és az élelmiszer és mezőgazdasági szektor versenyképességét. Másik kérdés. A spanyol kormány intézkedéseket hirdetett meg a megosztott tulajdonlással kapcsolatosan a mezőgazdasági területek esetében. Ez nagyon fontos. Nem szabad elfelejteni, hogy a nők mindig is dolgoztak vidéken, de az ő feladatuk, vagy az ő szerepük sokszor láthatatlan volt, úgyhogy a megosztott tulajdonás nagyon fontos. Köszönöm, most eh, Nikolescu elnök helyettesi a szó. Îi mulțumesc doamnei ministru pentru prezența domniei sale. Köszönöm elnök úr, és köszönöm miniszter asszony, hogy eljött ma hozzánk. Szeretnék minden jót kívánni én magam is a soros elnökségi munkához. Kollégáimhoz hasonlóan én is szeretnék rákérdezni a részletekre, hogyan képzelik el a mezőgazdasági és vidéki területen a nők tevékenységének a fokozását. Nálunk a 40% a lakosságnak vidéki területen él, természetesen ennek a fele körülbelül nő. Ez kapcsolódik az előregedés kérdéséhez is. Szeretném megkérdezni, hogy a spanyol elnökség szeretnél foglalkozni a fiatal mezőgazdászok kérdéseivel. Köszönöm. Köszönöm, Nikolescu. Martínez kolléga. Köszönöm, elnök úr. Miniszterasszony, az ön által ismertetett prioritásokat teljes mértékben támogatjuk, és ez megfelel országunk és kormányunk politikájának hogy mindenképpen támogatjuk, amit ön elmondott. Két kérdésem van. Az első Garcia Ferez kollega kérdéséhez kapcsolódik, vagyis a jövő kilátásaihoz. Mindenképpen egyetértünk azzal a kijelentéssel, amit tetettél, tettél, és amit a sorok között is olvashatunk. Viszont ami nem fogadható el, az a kap számára biztosított költségvetés. Jó lenne meghatározni azt, hogy hogyan tudjunk eleget tenni a kötelezettségeinknek, vagyis annak, hogy közösségivé tegyük a többi politikát is. Ez azt jelenti, hogy azzal nem elégszünk meg, hogy a kapott közösségivé tesszük, míg a többi politikát nem. Az összes szakpolitikát szeretnénk közösségi szintre hozni és általánossá tenni. Hogyan jutunk el oda? Szerintem vagy társfinanszírozást kell előirányozni, de ezen nem mindenki ért egyet, vagy pedig a költségvetést kellene emelni, és ez szerintem elengedhetetlen, hogyha a Lisszaboni szerződés által meghatározott Európát kívánjuk építeni. Vannak igen erős ágazatok és olyan országok, amelyek úgy gondolják, hogy a mezőgazdaságnak szentelt erőforrások hányada túlságosan magas. Ne felejtsük el azok súlyát és befolyását, akik így módon gondolkodnak. Szeretném tudni erről a véleményt. A második megjegyzésem pedig a saját tevékenységemhez kapcsolódik, a fejlesztéshez adandó támogatáshoz és a humanitárius tevékenységhez. Egyetétek azzal, amit Marokkóval kapcsolatosan döntöttünk, de meg kell határozni, hogy mely szabályokat követünk itt. A parlament ratifikálja a megállapodásokat, de önmagától nem köt megállapodásokat. Sokszor azt mondjuk, hogy szeretnénk valamit módosítani, de ennek sokszor a tudatlanság, az ismeretek hiánya az oka, és vigyázni kell, nem szabad felületesnek lenni. Mit akarunk mi? Egyrészt azt nem akarjuk, hogy bizonyos eszközökkel olyan árukat hozzunk be, amelyek a harmadik világ, világból származnak, de közben azt sem akarjuk, hogy a paradicsomokkal együtt egy sor nagyszámú menekült is érkezzen az országunkba ezekkel a szállítmányokkal. Úgyhogy el kell gondolkodni azon, hogy, hogy tudjuk ezt a helyzetet elkerülni figyelembe kell venni a globalizációt, és azt is el kell kerülni, hogy például a marokkai termékek közvetlenül úgy érkezzenek Spanyolországba, hogy közben a marokkói, vagy közben a spanyol mezőgazdasági helyzet romoljon ennek következtében. Egyetértek itt ezzel kapcsolatosan Zapateroval, és nem szabad elfeledkeznünk a nőkről a mezőgazdaságban. Ányon képviselő úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Három dolgot szeretnék elmondani ön maga is utalt erre, a kölcsönös kereskedelmi egyezmények kérdése az állatjólétet illetően. Két év múlva szembe kerülnek ezzel, amikor különösen Olaszországban és Spanyolországban a termelők már ketrecben tartott állatok tojásait nem termelhetik. Ahogy most állnak a dolgok, a VTO tárgyalásokat illetően nem tilthatjuk meg olyan termékek importját, amik ellen csak azért van kifogásunk, hogy milyen módszerrel termelték őket. Ennek én nagyon örülök, csak nem tudom, hogy hogy akarják ezt elérni. A második megjegyzésem, a nők helyzete a mezőgazdaságban. Ez vagy egy vágyálom maradt, vagy hozzá kapcsolódnak készpénzes erőforrások is, vagy büntetni fognak, és kényszerítik a munkaadókat arra, hogy felvegyenek nőket. Általában véve vannak nők a mezőgazdaságban, különösen az állattartás területén, de a férfi bástya még megmaradt, a traktorvezetői szerep. Ott nők nem igazán vannak, mint teljes idejű traktorvezetők. Arra kényszeríti majd a traktorosokat, hogy nőket is felvegyenek? Ezen kívül az éghajlatváltozás mumusa. Ön biztosíthatja, hogy az ezzel kapcsolatos döntések, amik sokba fognak kerülni, ö, konkrét tudományos adatokon nyugszanak majd. Köszönöm. Stefan Le Foll. Stefan Le Foll a szó. Bon, <clears throat> pas facile d'intervenir après M. Agnew toujours. Jó, úr után nem könnyű hozzászólni, mert sok képben beszél, és én támogatom egyébként a célt, vagyis az, hogy a nők szerep erősödjön a mezőgazdaságban és vidéken. Ez a spanyol elnökségnek is célja, és ezt csak támogatni tudjuk. Osztom a célokat is, a mezőgazdasági élelmiszertermelési ipar támogatására figyelembe kell venni ezt a dimenziót, és jeleztük, hogy itt nagyon sokan dolgoznak, sok a foglalkoztatott azt is osztom, hogy a kap élelmiszer politikát is jelent, ez fontos. De hozzátennék még egy elemet, hiszen önök mezgazdasági és környezetvédelmi miniszter egyben, és Szaragozában ott voltam egy szemináriumon a vízkészletekről. Ez a környezetvédelmi politika egyik része, vagyis a kap legyen mezőgazdasági politika és élelmiszer politika is, de a jövőben környezetvédelmi politikának is kell lennie. Osztja ön ezt a véleményt? Másik kérdés, az új kappal kapcsolatos vita a spanyol elnökség alatt önök belekapcsolódnak ebbe a vitába, a nagy irányvonalakról, amelyeket a bizottság majd javasolhat 2013 utáni időszakra. Gondolkodnak-e önök egy olyan kapról 2013 után, amely másképpen szerveznének, mint a mai kap. Itt a spanyol mezgazdasági miniszter gondolataira gondolok, itt az első-második pillér átszervezésére gondolok, mi is ezzel a helyzet, ha ezt el tudnám mondani. Egyébként osztom a céljaikat, és teljes mértékben támogatom ezt az elnökséget, legalábbis azt, amit önök a következő hónapokban javasolni fognak. Köszönöm, Stefan. Még heten jelentkeztek hozzászólásra, úgyhogy kérek mindenkit, hogy takarékosan gazdálkodjon az idővel, hogy aztán Elena is részletes választathasson. José Bové szó. Oui, bonjour. Jó napot kívánok, miniszterasszony! Három kérdésem van önhöz. Az első a konjunktúrával kapcsolatos a mai görögországi helyzethez kapcsolódik. Görögországban most a parasztok mozgósították soraikat, sok ezer gazda van az utcán, a határokat lezárták, mert nagyon nehéz a helyzetük a görög gazdáknak, ahogy ez már más országokban is volt a tanács nevében hogy döntöttek, közbeavatkoznak a görög gazdák helyzetébe? És hogyha igen, akkor mit szándékoznak tenni? A második kérdés. A bizottság több alkalommal, majd végül 2008. december végén jelezte, hogy a hozzáadott értékben a gazdák által megtermelt hányad 31% volt 2008-ban, de most 24% ez a hozzáadott érték. Ezt egyébként a mezőgazdasági bizottság állapította meg ezeket a számokat. Ez most mit jelent? Ez azt jelenti, hogy rosszabbul fizetik a gazdákat, és inkább az élelmiszertermelés felé mozdult el a hozzáadott érték, vagy az ipar felé. Hogyan látja ezt, hogyan tud erre reagálni, és mi erről a véleménye? Harmadik kérdés. Ahogy Ausztin kollégám mondta, 2010 a biodiverzitás éve. Beszéltünk a biodiverzitásról általánosságban, én viszont a mezőgazdasági biodiverzitásról szólnék. Ma európai szinten, és sajnos Spanyolországban különösen probléma van a biogazdák esetében, hogy olyan kukoricát termeszthessenek, amelyeket a GMO-k nem fertőzték meg, nem fertőzik meg. Ön hogyan kívánja ezt a jogot védeni? Azt a jogot, hogy GMO-kkal, vagy GMO-k nélkül termesztessenek kukoricát, mert egyes országokban azok, akik ezt nem akarják, mégis azt tapasztalják, hogy a GMO kukorica fertőzi a földjeiket. Hogyan lehet ezt a jövőben kikerülni? Köszönöm. Köszönöm so szépen, aztán a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a miniszter asszonynak a program prioritás beterjesztésért. Onnan kezdeném, ahol Bove úr is kezdte. Egyetértek. A helyzet Görögországban valóban rossz. Sztrájkolnak a mezőgazdások, és az egész nemzeti úthálózatot blokkolják, de a határokat is. Bulgária felé amely szintén tagja az Európai Uniónak, és ez azt mutatja, hogy Európa nem vesz figyelmet arról, hogy a kapnak milyen problémái vannak. Nézzék, öm, én a néppárt tagja vagyok ugyan, de azért az az érzésem, hogy mind a termelők, mind a fogyasztók fogalmuk sincs a mezőgazdasági politikáról. Az a benyomásom, hogy a multinacionális mezőgazdasági üzemek a nagy nyertesei ennek a dolognak, és a multinacionális élelmiszergyártók. Ezek ketten. Úgyhogy lenne két kérdésem. A spanyol soros elnökség szándékszik-e olyan támogatási mechanizmusokat bevezetni, amelyekkel olyan mezőgazdasági termékeket támogatnának, mint például amiket alkalmaztak például a tejszektorban, tehát más érzékeny termékeket is támogatnak-e, amelyek különösen Dél-Európában fontosak. Például Szeretném hallani a véleményét erről. A második kérdésem. Ha megengedi, a spanyol elnökség a 2013 utáni időszakban ki akarja-e már most jelölni, hogy mik lesznek azután a kap alapjai. Ezen kívül a dohai fordulóval kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy ezt lezártnak tekinti-e, azt az ajánlatot, amit az Európai Unió tett az előző sikertelen tárgyalások során, vagy most, hogy újra kezdődnek a tárgyalási fordulók, szeretnének egy új mandátumot adni a bizottságnak, a majd, majd a tárgyalásokon részt vesz. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Kányérte képviselője a szó. Eh, eh, paldies par ļoti skaidro Spānijas... Köszönöm szépen ezt a gyönyörű prioritás ismertetést. Én azonban Letországból érkezem, amelyet nagyon sújtotta a gazdasági válság. Nagyon rövid idő alatt fél milliárd eurót kellett a költségvetésből csökkentenünk. Ez különösen nehéz volt a mezőgazdaság és a kisgazdaságok számára. Egy másik tényező, ami Lettországot nagyon sújtotta, az az a tény volt, hogy a gazdálkodók most hatod annyi közvetlen kifizetést kapnak, mint más mint a régi tagállamok gazdálkodói. Úgyhogy lenne egy kérésem a spanyol soros elnökség felé. Az önök elnöksége során kezdődnek az első tárgyalások a KAP reformjáról, és arról, hogy a KAP milyen irányba fejlődjön. Én nagyon fontosnak tartanám, hogy a közvetlen kifizetések igazságos elosztását szóba hozzuk. Ehhez mérők kellenek, hogy mindenkinek egyenlő játékteret biztosítsunk a mezőgazdaságban. Van még egy kérdés, amire szeretném felhívni a figyelmét, nevezetesen, hogy a parlament mekkora súlyt élvezhet az együttdöntési eljárásban. Mióta a Lisszaboni szerződés életbe lépett, még nem telt el sok idő, és természetesen a spanyol elnökségnek új módokat kell találni arra, hogy az együttöntési eljárást megvalósítsák, mert precedens teremtenek. A parlamenti képviselők képviselik legközvetlenebb módon az európai állampolgárokat, úgyhogy hatékonynak kell lenni az elnökségnek. Nagyon sokat beszélünk most a mezőgazdasági politika pillérjeiről. Az a hírjárja, hogy a vidékfejlesztési alapot közelítik a regionális fejlesztési célok felé. Szeretném hallani a véleményét ezt illetően. Köszönöm szépen. Honorevole Szekereszki. Szekereszki képviselője a szó. Prego, Szekereszki. Tessék. Pani miniszter, rolnictwo europejskie jest bardzo zróżnicowane. Miniszter asszony, a az európai mezőgazdaság igen sokrétű, különböző méretű gazdaságok vannak, kisebbek, nagyobbak. Azután a lejtőkön elterülő, a hegyekben elterülő gazdaságok, és itt van a kap. Most pedig az felmérést indítottuk meg mi fog 2013 után történni ennek eredményeként? Köszönöm, Berlátó képviselő a szó. Köszönöm, elnök úr. Szeretném őszintén üdvözölni a Espinoza miniszterasszonyt. Nem is lehetne egyet nem érteni a prioritásaival. Teljesen egyértelmű, hogy ezek a legfontosabb kérdések, amelyeket felsorolt és a spanyol, prior, spanyol elnökségnek félévi prioritásait nagyon jól foglalta össze. Nagyon fontos megjegyzéseket tett. A mezőgazdasági szektornak stratégiai szerepet szánnak, és ezzel abszolút együtt tudok érteni. Beszéltek a mezőgazdasági vállalkozások multifunkcionalitásáról. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a mezőgazdasági vállalkozónak ne a kertész szerepet adjuk, hanem vizsgáljuk azt is, hogy milyen egyéb például környezetvédelmi hatásai vannak a biodiverzitás a következő téma. Ez az év a biodiverzitás éve. E, miniszterasszony, maga szerint nem érkezett volna el az ideje annak, hogy áttekintsük a biodiverzitás keretében a 409-es irányelvet, amit egyébként madár irányelvként ismer mindenki, amelynek a mellékletei több mint 30 évesek. Ezt az irányelvet akkor fogadták el, amikor még nagyon kevés tagállama volt az Európai Uniónak, és most már 27 tagállamra bővült az Európai Unió, nem lenne itt az ideje, hogy ezeket a mellékleteket is frissítsük, és garantáljuk azt, hogy több eszköz álljon rendelkezésre a környezeti vagyon fenntartásához? Fontos kérdés, és amit ki szeretnék meg emelni. A prioritások között említette ön a nők munkáját, és azt, hogy ezt a munkát esetleg fokozni lehetne. Az Európai Bizottság egy kezdeményezésen keresztül bejelentette, hogy törölni fogják a dohányszektort Európában. Később a mai napon még fogunk beszélni erről a témáról, hiszen egy tanulmányt fogunk meghallgatni méghozzá a közösségi bizottsági kezdeményezésnek a dohány szektorra való hatásairól fogunk beszélni. A tanulmány 13. oldalán az szerepel, hogy ha a bizottságnak ezt a szigorú politikáját valójában végrehajtjuk a szektorban, ennek negatív hatásai lesznek a foglalkoztatás területén, és nagyon jól tudjuk, hogy a szektor fő alkalmazottai hölgyek leginkább hölgyek foglalkoznak ezzel a tevékenységgel. Tehát ahelyett, hogy új munkahelyeket akarnánk kialakítani, miért nem próbáljuk megóvni a meglévő munkahelyeket, méghozzá olyan munkahelyeket, amelyek a foglalkoztatás szempontjából is pozitívak, és garantálják azt is, hogy bevételt, bevételhez jussanak ezek a vállalkozások. Mi a véleménye önnek a bizottságnak ezen céljáról? négyszer is az Európai Parlament négyszer is támadta ezt a kezdeményezést, és kihangsúlyozta azt, hogy az összes frakció egyetért abban, hogy ne szüntessük meg a dohányszektort, hanem garantáljuk, mint ahogy minden más mezőgazdasági tevékenységnél ezt megtesszük 2013-ig, és az után is a jövőjét ennek a szektornak. Mi a véleménye erről, miniszterasszony? Köszönöm, belátó képviselő, abszolút egyetértek. Michel Danteli a szó. Köszönöm, miniszter asszony, a prioritások előterjesztését. Nem titkolom, elégedett vagyok, amikor azt tapasztalom, hogy a gazdaság és a vidék ismét prioritást képez egy elnökség programjában. Ez jót jelez nehéz találkozók előtt áll ön, főként a VTO-val való találkozóra gondolok. A következő öt hónapban remélhetőleg a dohai forduló során megállapodás születik. Hogyan szeretné érvényesíteni azokat az ügyeket, amelyek prioritást élveznek, egészségügy, az állatok védelme és kímélete, stb. Ezek mind az európai mezőgazdasági világ adóit képezik. Utolsó hozzászólás, a 17 hozzászóló közül az utolsó következik, Cortes a szó, tessék. Señora ministra Espinosa, bienvenida, es un placer... Tisztelt Espinosa miniszter asszony, én is üdvözölni kívánom őt. Nagy öröm számunkra, hogy eljött az Európai Parlamentbe, hogy a mezőgazdasági szakbizottság előtt bemutatja, mi a, mik a spanyol elnökségnek a prioritásai mezőgazdasági vidékfejlesztési témákban. Egy ö, konkrét kérdésem lenne. Véleménye szerint mire van szüksége a kapnak? Egy piacgaranciális hálózatra van esetleg szükség? Elnök, köszönöm. Kedves Elena, a kérdéseket követően tiéd a szó, hogy válaszolj mindezekre a kérdésekre, reagálj a megjegyzésekre. Előre is köszönetet mondok mindazért, amit mondani fogsz, és mindazért, amiben meg fogsz minket nyugtatni. Tiéd a szó. Gracias de nuevo, presidente. Köszönöm szépen. Megpróbálok minden kérdésre választ adni. También con un ofrecimiento que si por motivos exclusivamente del tiempo... De az időhatárok miatt, az időkorlátozások miatt. Néhány kérdésre majd írásban válaszolok inkább. Először, hogy mondjam el, hogy olyan sorrendben fogok válaszolni a kérdésekre, ahogyan azokat feltették. Gracia asszony kérdezte, hogy mi a helyzet az EU-Marokkó egyezménnyel, illetve hogy milyen konkrétumokat tudnék erről mondani. Hagy emlékeztessem Önöket, hogy a mezőgazdasági jegyzőkönyv és az EU-marokkói szerződés felülvizsgálata van soron a Lisszaboni szerződés keretében. Itt egy szabadkereskedelmi zónát hoztunk létre. A cél 2010 volt, de ezt már nem tudjuk betartani. Viszont 2005-ben a barcelonai csúcs új lökést adott ennek a folyamatnak, ugyanis itt a tanács mandátumot adott nekünk, hogy tárgyaljunk Marokkóval. Ez az általános háttere a dolgoknak. Ami a tárgyalásokat illeti, szeretném elmondani, hogy már több tagállam is kérte azt a Mediterráneumból, köztük Spanyolország is, hogy az úgynevezett érzékeny termékeket külön bekezdésben, külön cikkben emeljük ki. Annak érdekében, hogy a marokkói és spanyol mezőgazdasági érdekek ne ütközzenek. Minden érzékeny termék szerepelni fog a listán, és specifikus iránymutatásokat rendeltünk mindegyikhez. Egy másik szempont, amit figyelembe kellene vennünk, hogy amikor erről az egyezményről beszélünk, akkor nagyon sokan csak arra gondolnak, hogy a harmadik országban termelt termények milyen hatással lehetnek az EU belső piacára de ne felejtsük el, hogy nem egyirányú a folyamat, az EU is exportál terményeket ezekbe az országokba. Ennek az egyezménynek kihatása lett a kész termékekre is, különösen a mediterrán országokat fogja ez érinteni. Tehát még egyszer, nem csak erről beszélünk, hanem nyersanyagokról is, félkész termékekről, vagy például a görög dinnyéről, hogy egyet kiemeljek. És Marokkóban nagyon nagy a kereslet ezek iránt, a termékek iránt. De persze az Európai Unión belül erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy az ellenőrzés simán folyjon. Nagyon bonyolult a jelenlegi mechanizmus, nagyon összetett, ez pedig azt jelenti, hogy nagyon nagyok a késések a folyamatban. És csak nem lehetetlen gyorsan reagálni. A bizottság tudatában van ennek a helyzetnek, és már dolgozunk azon, hogy új mechanizmusokat valósítsunk meg, amelyek az import és export hatékonyabb ellenőrzését teszik lehetővé. De az éremnek mindig két oldala van. Az EU-s érdekek és a harmadik országok érdekei. Azt hiszem, hogy ez egy hosszabb folyamat, beletelik majd egy kis időbe még. Természetesen a spanyol soros elnökség felelőssége lesz ez. Van egy külön mezőgazdasági csúcsunk majd, aztán a miniszter tanácson is szóba kerül majd ez a téma, és természetesen a parlamenttel is egyeztetünk. A bizottság tudja, hogy talán a spanyol soros elnökség alatt nem tudjuk lezárni ezt a folyamatot. Akárhogy is, hogyha felgyorsíthatjuk a folyamatot, és a kontrollmechanizmusokat feljavíthatjuk, mindent megteszünk ennek érdekében. Ezen kívül kérdezett a spanyol képviselő a kap jövőjét illetően is. Szeretném hangsúlyozni, hogy a spanyol elnökség nagy hangsúlyt fektet a kap jövőjére. Ezt láthatják az általunk kiadott dokumentumokból is, és a tanácsban folyó vitából is. De mit szeretnénk? Nyílt párbeszédet szeretnénk, nyílt vitát, hogy minden tagállam véleményét meghallgassuk. Ez természetesen azt jelenti, hogy minden kérdés sorra kerül. Nem szeretnénk egyszerűen kiadni egy olyan dokumentumot, amit nem előzött meg vita. A társfinanszírozás kérdése. Az árgaranciák kérdése. A spanyol álláspont jól ismert, és biztos vagyok benne, hogy Hernández García asszony is ismeri ezt. De én nem spanyol miniszterként vagyok most itt. Ám van egy olyan tapasztalatom, amit szeretnék el- megosztani önökkel. 30 évig Spanyolország garanciákat kap, 30 éve már a mezőgazdasági szektorban. és nagyon fejlettek a mezőgazdasági technológiáink, ezt szívesen megosztjuk a többi tagállammal. Hogy bebizonyíthassuk, hogy ezek az intézkedések valóban életképesek, és hasonló struktúrákat hozhatnánk létre a többi tagállamon is. Ez lehetne az egyik eszközt, a piac irányítás szempontjából. De ez csak egyike lenne a hasznos eszközöknek. Természetesen februárban a mezőgazdasági tanácson még több mindent megvizsgálunk. Szeretném azonban hangsúlyozni, hogy úgy gondoljuk, hogy a piaci irányítási mechanizmusokat nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk annak érdekében, hogy a kapot alakíthassuk 2013 után is. Kérem, mindnyáján gondolkozzunk el ezeken a kérdéseken. Körülbelül három évvel ezelőtt konstatáltuk, hogy az éghajlati viszonyok romlottak elindult a spekuláció a szektorokban, megnőttek az élelmiszerárak, és hatalmas ár ugrások következtek be. Például az állati takarmány sokkal, sokkal drágábbá vált. A terményeket gyakorlatilag már a kőolaj áráért lehetett megkapni. Ez kihatott a a trágya árára is természetesen kiadott a nemzetközi piacokra, és nyilván ezt hosszú távon a lánc végén kihatott a kenyér árára is. Ebből láthatják, hogy az élelmiszer ára hogyan érinti majd a fogyasztókat is. és hogyha nem csak az európai kontextus veszük figyelembe, vannak bizonyos termékek, amelyek hiánytermékek. A nemzetközi helyzetet sohasem szabad szem elől veszítenünk. Biztosítanunk kell, hogy a, gazdas, a gazdálkodók és a termelők igazságos fizetést, béreket kapjanak, és hogy az élelmiszerlánc minden egyes szemében igazságos legyen a bánásmód. Mi úgy gondoljuk, hogy két különböző helyzettel kell szembenéznünk. Tulajdonképpen ezek egymás ellentetjei, ha úgy tetszik. De nem szeretnénk, hogyha Európa is ebbe a helyzetbe kerülne, azt szeretnénk, hogy egy egyensúly alakulhatna ki. Ez mindenkire kihalt ugyanis a termelőket, a gazdálkodókat, néha ez egy pozitív hatás, néha negatív hatás. Y después tendré oportunidad de detenerme con un poquito más de detalle. Erre még visszatérek később. Hernández asszony kérdezte, hogy mi a helyzet az erdő gazdálkodással. Mások is kérdeztek ez ügyben. Nem szeretném azt a benyomást kelteni önökben, hogy csak az asszony kérdéseire adok választ. De... Kapulosz úr kérdésére válaszolva. Először is a munkahelyteremtést illetően szeretném, hogyha belegondolnánk ebbe a kérdésbe. Ha áttekintjük, hogy mi történt az elmúlt években a gazdasági válság idején, hogy hogyan hatott ki a gazdálkodókra, akkor úgy tűnik, hogy az Európai Unióban és a tagállamokban ez az a szektor a lehető legkevesebb munkahely veszett el, sőt, bizonyos mezőgazdasági szektorokban új álláshelyek teremtődtek. Ha azonban megvizsgáljuk a munkanélküliek arányát ebben a szektorban, akkor egy nagyon eltérő képet kapunk. Ez nem ellentmondás önmagában. A legtöbb tagállamban ugyanis más szektorokra tevődnek át a munkahelyek, például a szolgáltatóiparba. Elemeznünk kell ezt a helyzetet. Tehát a gazdálkodók még mindig jobb helyzetben vannak, mint sok más szektor. Amit azonban szeretnénk, hogy a munkahelyek, amik teremtődnek, azok stabil, állandó munkahelyek legyenek. Természetesen, ha az unióról beszélünk, akkor nem egyszerűen a 27 tagállam összességéről beszélünk, a kapnak figyelembe kell venni azt, hogy olyan témákkal foglalkozzon, amely minden tagállamot érint. Igazságos legyen, és reagáljon a különböző szükségletekre. Egy másik képviselő említette, Szekreszki úr, hogyha jól gondolom, azt említette, hogy diversifikált a mezőgazdaság. De ne felejtsük el, hogy az Európai Unió diversifikáltsága a mi erősségünk. Mi azt szeretnénk, hogyha a mezőgazdasági politika közös politika maradhatna. Egy olyan politika, amelyben bizonyos fokig a szubszidiaritás elve érvényesül, és megfelel az egyéni igényeknek. Nem lehet ráerőszakolni bizonyos mezőgazdasági terményeket, például a hegyvidékekre, ha azok ott nem termeszthetők, figyelembe kell venni a helyi klímát és más tényezőket, és viszont inkább kovácsoljunk hasznot ebből a diverzifikáltságból. Los gustos iguales. No tenemos la misma demanda de productos alimenticios. No partimos de unas Ami pedig az élelmiszereket illeti, a szokások, a táplálkozási, étkezési szokások különbözőek Európában, és ez adja mi gazdagságunkat. Ezt a gazdagságot fenn kell tartani Európában, és éppen ezért az európai mezőgazdaság különböző válaszokat ad a különböző problémákra, ezzel egyetértek önnel, Kapulasz úr. Leon úr, a tej ágazat volatilitásáról beszélt ön. Igen, ez a legkényesebb terület, az állattenyésztésen belül. Miért? Talán azért, mert olyan időszakot élünk, amely ebben az ágazatban talán a leghosszabb, hiszen e területen nagyon sok erőfeszítést kell tenni, kitartónak kell lenniük a termelőknek közben minőségi követelményeknek is eleget kell tenni, valamint az azonnali keresletet kell kielégíteni, és igényeket. De itt nem csak az állattenyésztésről beszélünk, hanem az állatokról, a tehenekről, olyan állatokról, amelyek mire elérik az érettséget, az érettségi fokot, vagyis azt, hogy tejet adjanak, addig sok időnek kell eltenni telnie. Nagyon nehéz azonnal összhangba hozni a keresletet és a kínálatot. Közben számot kell vetni az állat tenyésztési időszakkal, a szükséges időszakkal, és tudjuk, hogy igen, komplex ágazatról van szó, akkor, amikor például az igényeknek, a keresletnek kell eleget tenni, és az árakat is megfelelően kell alakítani az említett ágazatban. Éppen ezért a magas szintű csoportban, amelyet létre kívánunk hozni az EU-n belül, a tejtermék ágazatot külön hangsúlyjal fogjuk kezelni, és a miniszterek tanácsának utolsó ülése után elmondhatjuk, hogy ez az ágazat prioritást kapott, és ez így lesz a mi elnökségünk alatt is. Nagy fontosságot tulajdonítunk az Európai Bizottság utolsó jelentésének, amely a tejtermékek piacával foglalkozik. Meg kell vizsgálni azt is, hogy milyenek a kilátások közép és hosszú távra. Ezzel a feladattal mindenképpen foglalkozunk kell, és a válság tanulságait le kell vonnunk. Szükség van-e más eszközökre? Már hosszasan beszéltem a piac irányítási eszközökről önöknek. Engedjék meg, hogy egy kis zárójelet nyissak. Igen. Egy új gyakorlatot kezdhetünk, és hogy úgy mondjam, egy új időszakot irányozhatunk elő, de mindenképpen védőhálóra van szükség az állampolgáraink számára azért, hogyha bármilyen új helyzet alakul ki, akkor nehogy negatív tapasztalatokat szerezzünk, és éppen ezért kell ez a védőháló. Minden lehetséges, elképzelhető helyzetet nem lehet előre kézben tartani, viszont amit megtehetünk, az az, hogy ha negatív hatásokat el akarjuk kerülni, akkor védőhálóra van szükség, és így védjük a gazdaságot is, valamint a munkahelyeket. Ugyanúgy szeretnék válaszolni hasonló értelemben az egyéb kérdésekre, amelyek a tejtermékekre és a tejpiacra vonatkoznak ne felejtsék el, hogy milyen szerepet szánunk ezeknek a piacoknak a mezőgazdaságon belül a mostani időszakban. Most pedig a VTO-ra térnék át. Ami engem illet, szerintem a dohai fordulót a lehető leghamarabb le kell zárni. De ne felejtsük el, hogy mit mondott a jövőbeli biztos. annak összefüggésében kell ezt megtennünk, ezt befejeznünk, ahogy eddig a kapot irányítottuk, lefolytattuk, nagyon sok reformot hajtottunk, végre módosításokat végeztünk, de most meg kell magyarázni, hogy mit is jelentett ez a reform, mit jelent, és meg kell védenünk. És a partnereink tulajdonképpen ugyanazt javasolják, mint amit mi javasoltunk az EU, vagyis azt kell, hogy ők is javasolják, és akkor meg tudunk védeni más ipari ágazatokat is, amelyek ugyanolyan fontosak az EU számára. Akkor ezt követően más területeket is favorizálni lehet a, azon a világpiacon, amelyet szeretnénk megnyitni, kiterjeszteni. Jégel képviselő kérdése mi a helyzet azzal a tímmel kapcsolatosan, amelyet fel akarunk állítani. Elolvastam a biztos hozzászólását, elmondhatom, hogy száz százalékban osztom. Nagyra értékelem mindazt, ami eddig történt. Most pedig trió működik, hármas elnökség, amely meg tudja védeni a mezőgazdaságot és a halászatot. De a nők szerepéről is szó volt, a nők szerepe a vidék összefüggésében. Elképzelhető, hogy önök rosszul értettek engem. Főként arra gondolok, amit egyik képviselőtársuk mondott, de beszéljünk világosan. Itt nem arról van szó, hogy bármit másokra kívánnánk kényszeríteni, és nagyon sok kötelezettséget rónánk a kérdéses ágazatra vagy személyekre. Nem, itt csupán az egyenlőségről van szó, és engedjék meg, hogy egy kis személyes megjegyzést tegyek ennek kapcsán. Vidéken a nő kétfajta megkülönböztetés áldozata először is annak, hogy nő, másrészt pedig annak, hogy bizonyos hiányosságok vannak vidéki környezetben. Ez pénzbe kerül. Ön azt mondta, hogy a nők az istálokban is dolgoznak, a sertéseket és a csirkéket etetik, talán még traktort is vezetnek. De ki a tulajdonos a férj vagy a feleség, a férfi vagy a feleség, ki kapja a támogatást? Mindketten kapják, hiszen mindketten dolgoznak a gazdaságban, vagy csak a férfi. Erről beszéltem, én nem arról beszéltem, hogy több pénz kell, vagy több finanszírozás, hanem arról, hogy néhány jogalkotási kezdeményezést kell tenni, aminek az lenne a célja, hogy számot vessünk ezzel a kérdéssel, és azzal, hogy az egyenlőségre szükség van. Ne értsenek engem félre, ezt még egyszer elmondom, ne értsenek félre, hogyha önök úgy gondolják, hogy nem elegendő ez, mint már az egyenlőség hangsúlyozása, akkor még mást is tehetünk, hogyha azt gondolják, hogy növelni kell a termelést, és ha azt gondolják, hogy szükség van az állattenyésztésre, akkor nincs más út, a nőkre is számítani kell, mert biológiai okból egyedül ezt nem végezheti el valaki. Az összes opciót meg kell ragadni, ha megengedik ezt a személyes megjegyzést. Én úgy gondolom, hogy mind erre gondolni kell, amikor az egyenlőségről beszélünk. Pont. És azonnal átérek arra, amit Garcia Perez asszony mondott. Ön szólt a lakosságról, a vidéken élő lakosságról, beszélünk eredetvédelemről, és mindenképpen versenyképesek akarunk lenni a nemzetközi piacon, stb. Bármi a célunk, célunk először az alapanyagra kell gondolnunk vagyis arra, amit vidéken termesztenek, amit több ezer gazda termel, amit több ezer állattenyésztő végez Európában. Majd utána kell beszélnünk a nemzeti, európai vagy nemzetközi piacokról. Ha a gazdák nincsenek, akkor nem tudjuk elérni a kitűzött célokat. magától értetődik, hogy ugyanaz a helyzet, hogyha nincsenek ott fiatalok. Garantálni kell az, hogy legyen elég nő és elég fiatal eh, vidéken, mert ha nem, akkor egyensúlytalanság lép fel. Tudják, hogy figyelembe vettük az egyensúly hiány problémáját a, vidé- a vidéki környezetben a fiatalok szintjén, de a nőkre nem gondoltunk ezen összefüggés kapcsán. Vannak olyan tagállamok, ahol megpróbáltak a nők érdekében tenni valamit, a vidéki nők érdekében, de nem tudtak sokat elérni, mert nincs európai irányelv ezzel kapcsolatosan. Térjünk most át arra, amit Martinez úr mondott a költségvetésről, milyenről az elnökség véleménye. Az elnökség számára a következő. Most nem akarok itt a specifikus mennyiségi kérdésekre kitérni. Én azt mondtam, hogy elegendő a költségvetés. Miért? Mert körül kell határolni mindegyik közösségi szakpolitikát, és akkor tudni fogjuk, hogy ez költségvetési szempontból mit képvisel, hány millió eurót, és akkor kialakul a közösségi költségvetés. De hogyha azt mondják önök, hogy ennyi és ennyi a költségvetésem, majd pedig minden oldalról elkezdik lebontani, felosztani ezt a költségvetést, akkor ez azt jelenti, hogy kicsit majd lemetszenek jobbról is, balról is, és nagyon nehéz lesz mindent garantálni, és figyelembe venni mindenki igényét. Úgy gondolom, hogy először meg kell határozni a szakpolitikákat, és utána kell számot vetni a szükséges mennyiségekkel. Martínez úr is többé-kevésbé ezt mondta, én csak másképpen fejeztem ki magam. Ugyanez vonatkozik a fejlesztési támogatásra. Szó volt Marokkóról, világosan kell látnunk azt, hogy mit jelent a fejlesztési támogatás. Mi vezetők vagyunk, vezető szerepet játszunk itt Európában, de oda kell figyelni arra is, hogy más ország is szeretne erőforrásokat teremteni, azután meg kell vizsgálni, hogy ez összeegyeztethető legyen Európával. A lényeg az, hogy erre van szükség, ezt kell, megtenni, ezt kell megtennünk azon generációk számára, amelyek a harmadik országokban élnek, de nem szabad elfelejteni a primér ágazatokat, melyek elsődlegesek ebben az összefüggésben. Lefol úr pedig a környezetvédelmi dimenzióról szólt. Beszéltem erről az előadásomban, amikor azt mondtam, a mezőgazdaság eddigi elemeivel is számot kell vetni, vetőmag, minőség és a mezőgazdaság hozzájárulása a környezethez, környezetvédelemhez, hiszen nagy európai területek tekinthetők vidéki területnek. Ezzel a realitással számot kell vetni a jövőben, és azzal is, hogy ennek kapcsán a klímaváltozás ellen is harcolnunk kell. Van egy konkrét kérdés Görögország kapcsán. Ez olyan kérdés, amelyet önök közül többen említettek, és egy következő miniszter tanácsi, miniszteri tanácsi ülésen szoba kerül azért, hogy valamit tegyünk. Vagyis hogyan tudjuk, tudnánk könnyíteni a görög problémán. Ami pedig a, az erőforrások egyelő megosztását illeti, és Kapolasz úr megjegyzését. Szerintem erről már szóltam. A másik a termékek diverzifikálása. Hallottunk arról, hogy a mezőgazdaságnak több funkciója van. Remélem, elnézik nekem, hogyha nem elég következetesek, koherensek a megjegyzéseim, de a multifunkcionalitás, már néhány évvel ezelőtt is belekerült a kapba, ezt folytatni kell. Mivel ez a sarokköve a jövőbeli mezőgazdasági politikának. Erről kell valóban elgondolkodnunk, azért, hogy biztosítsuk azt, hogy a vidék gazdag legyen, éljen, élénk legyen, és az ott élő emberek érdekében működjön. Szeretnék még rámutatni néhány más általános kérdésre is. Cortesis úr kérdésére válaszolnék, valamint mások is föltették ezt a kérdést. Itt általános problémákról van szó megpróbálom a kirakós játék elemeit összeilleszteni. A kap, közös, mező, közös agrárpolitika. Ezt a politikát fejlesztjük tovább, 2020-ra gondolva, és még a távolabbi jövőt figyelembe véve. Ennek a politikának erős és következetes költségvetése van. Nem szabad, hogy ez azt jelentse, hogy képtelenek leszünk majd az új kívhívásokra reagálni, például klímaváltozás, környezetvédelmi problémák, biodiverzitás, fejlesztési segítség, a milleniumi fejlesztési célok teljesítése, valamint a régóta fennálló probléma, vagyis az élelmiszerbiztonság problémája a jövőbeli generációk számára, valamint a szegénység elleni harc. Ez olyan dolog, amiért a vidéki környezetben kell harcolni. Ne felejtsük el azt sem, hogy a mezőgazdaságnak összetett, többszörös funkciója van. Viszont a lakosságon belül nem szabad elfeledkezni a nőkről. Az alapanyagok, amelyeket vidéken termesztenek, a gazdaságokban előállított termékek, az állattartás, mind ezt, és, és annak termékei, ezeket nem lehet csak nyersanyagként tekinteni. Mi az egész világon vezető szerepet kívánunk betölteni, nem csak az EU kihívásaira kívánunk reagálni, hanem vezető szerepet játszani a világban, mégpedig úgy, hogy a 2020-as stratégiát kialakítjuk. És egyben úgy érezzük, hogy nagyon jó az esélyünk arra, hogy versenyképesek is legyünk. Ez olyan versenyképesség, amelyet el akarunk érni, és amelyről szó van a magas szintű tárgyalásokon, éppen azért, hogy kiegészítsük a már meglévő joganyagot, és megküzdjünk a vidék mai problémáival. Azért, hogy ez az egész gépezet, ez az egész rendszer működhessen, mire van szükségünk? Egy védőhálóra. Erről még szó lesz a következő mezőgazdasági tanácsülésen februárban, azért, hogy hatékonyan válaszolhassunk a gazdasági és strukturális, esetleges strukturális jövőbeli válságra, és legyen olyan rendszerünk, ami az ár változásra, a piacok volatilitására is reagálhat, valamint egyéb problémákra, amelyek az élelmiszer lánccal kapcsolatosak. A középpontban a fogyasztót kell, hogy állítsuk. A spanyol elnökség mit is kíván tenni ebben a témában azért, hogy mindez működjön? Lehet javítani ezt a láncot, az elosztási láncot, illetve az egyes lánc szemekre jobb megoldásokat lehet találni. Természetesen a vitát részletesebb szinten is lehet folytatni a bizottságban, a mezőgazdasági tanács előtt. Az is lehet, hogy több erőfeszítésre és több kompetenciára lesz szükség. Ez is egy kihívás, ami előttünk áll. Azért beszélek erről, mert több témára találhatnánk választ ilyen módon, olyan válaszokat, amelyeket ma még nem ismerünk. Például egy piacszervezésről is lehetne szó. Aztán hosszú távon kell gondolkoznunk, amikor megoldásokat keresünk. Azt hiszem, hogy most már lejárt a hozzászólási időm. Ezért avval zárnám a válaszaimat, hogy azokra a kérdésekre, amelyek konkrétabbak, azekre majd írásban fogok választ adni, hiszen nem mindenre tudtam most reagálni, mert nem áll több idő a rendelkezésemre. Ezért azt ígérem, hogy írásos választ fogok adni mindannyiuknak. Még egy gondolatot azért szeretnék megosztani önökkel. Sajnos már nem emlékszem, hogy ki tette fel a kérdést, minden esetre valaki rákérdezett arra, hogy drága-e a kap. Ezzel kapcsolatban a következőket szeretném ezt mondani, következőket szeretném elmondani. Ki kell lépnünk az európai kontextusból. Nézzük meg, mit csinálnak az Egyesült Államokban. Vizsgáljuk meg az adatokat, hasonlítsuk össze az Egyesült Államok és az Európai Unió adatait. Igen, az Európai Unióban elsődleges az átláthatóság. A második megközelítésem, nézzük meg egy hozzánk közelebb lévő térséget, a Svájcot. Mit csinál Svájc? Aztán nézzük meg Japánt. Japán most készít elő egy új mezőgazdasági szakpolitikát, ami egészen hasonlít a kapra. Több országot említettem. Mindenki olyan következtetést fog levonni, amilyet kíván. Más példákat is tudnék hozni Japánon és Svájcon kívül. Minden esetre nem feltétlenül olyan ismeretekről van szó, amit mindenki ismer. Olyan témákat is sorolunk, amelyeket eddig senki nem említett. Például az élelmiszerbiztonság. Nem egy országról van szó, 27 tagállamról van szó. Ezeket az államokat kötelezettségek terhelik, amelyeket aláírtak. De erre büszkék kell, hogy legyünk, hiszen a milleniumi célkitűzéseket követjük, harcolunk a klímaváltozás ellen, fenntarthatóbb gazdaságot kívánunk kialakítani. A spanyol elnökség készen áll, hogy felvegye a kesztyűt ezekkel a kihívásokkal. Bene, grazie. Köszönöm, kedves Elena Espinoza. Köszönöm, hogy kitetted magad ennek a igazi meghallgatásnak. Köszönöm az összes választ. Biztos vagyok abban, és meg vagyok győződve arról, hogy a spanyol fél év nagyon fontos és intenzív együttműködést fog hozni a parlament és a tanács között. Egy perc csönd, <laughs> mondja az elnök, nem csönd, egy perc szünet, és aztán követjük a dohányjal az ülésünket.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

Folytatjuk a Dohányról készült tanulmány ismertetésével az ülésünket. Bene, riprendiamo allora. Folytatjuk a munkát, már is üdvözlöm Udo Kelle urat, aki elkészítette a tanulmányt a dohányról. Előre köszönetet szeretnék mondani azoknak a szakbizottsági tagoknak, akik itt vannak. Kejle úrat szeretném arra emlékeztetni, hogy 15 perce van. Ezt követően vitát fogunk folytatni, remélem, hogy rövid, intenzív vitánk lesz, mivel még egy napi rendi pontunk van a mai napra, úgyhogy gyorsaknak kell lennünk. E, sőt, még két pontunk van, a mezőgazdaság természeti hátrányokkal küzdő területeken, és utána a bizottsági zöld könyv. Önnél a szó. Okay. Mr. President, your deputies, Kedves elnök úr, kedves képviselők, köszönöm szépen, hogy felszólalhatok önök előtt. Tanulmány készült a dohányról. Nagyon jól tudják, hogy a dohány egy emocionális téma. Egyrészt a vállalkozókról van szó, másrészt a közegészség kérdésekről, fogyasztói szervezetekről. Gyorsan végig megyünk ezeken a kérdéseken. Hogy is állt föl ez a tanulmányozó csoport? közgazdászokból állt, illetve vidékfejlesztési témával foglalkozó szakemberekről konkrétan Spanyolországból, aztán Fél évünk volt arra, hogy elkészítsük a tanulmányt. A tanulmány alapja többféle dokumentum a bizottság részéről, az EU-stattól, a Kogiától, illetve egy projekt, amit az FP6 fizetett a dohány diversifikációra, és a mi osztályunk koordinálta ezt. Aztán a dohánytermesztő szervezetekkel is egyeztettük a véleményünket, mielőtt a tanulmányt véglegesítettük volna. A kulcskérdések dohány témában. Prodi elnök bejelentésével kezdődött mindez. A tobakó nem fenntartható termény, és ennek a termesztését meg kell szüntetni. Ez egy tanácsi határozat volt, ezt követően fölállt az a szakbizottság, illetve az a szakpolitika, hogy hogyan történjen ez meg. A második fázisba jutottunk most már, ez azt jelenti, hogy 50 at csökkentették a támogatást, és a következő évtől pedig a diversifikáció fog következni, illetve a szektor átalakítása kell, hogy bekövetkezzen. Miért is nehéz a diversifikáció a dohány szektorban? A szektor esetében nagyon pici farmokról, területekről van szó, ennek történelmi okai vannak. Nagyon sok olyan régió van, ahol már 500 évvel ezelőtt is dohány termesztettek. És ez mindig is egy olyan termény volt, ami munkát biztosított az egész családnak. 95%-a a dohány termesztő területeknek az EU-ban kevesebb, mint 15 hektáros. Elsősorban 5 hektáros területekről van szó és gyakorlatilag a bevétel egyetlen forrása a mezőgazdaság ezeknek a vállalkozóknak az esetében. Ez azt jelenti, hogy a diversifikációt csak akkor lehet megvalósítani, hogyha magas munkaigényű növény termesztésével kezdenek el foglalkozni, mert egyébként a jövedelem szempontjából elfelejthetik a mezőgazdaságot ezek a vállalkozók, ezek a családok. Korábban többféle vélemény alakult ki arról, hogy, illetve az előbb már beszéltünk a, növi, a nők szerepéről a vidéki területeken. Ez egy nagyon jó példa a dohány szektor mindenre. A dohány szektor az egyetlen olyan mezőgazdasági szektor, ahol sokkal magasabb a női tulajdonosok száma, mint bármely más szektorban. Általában 10%-kal magasabb ez az arány a többi mezőgazdasági szektorhoz képest. Plusz van egy olyan probléma is, hogy a foglalkoztatás elsősorban a nőket érinti. Tehát vagy a családtagok dolgoznak, vagy pedig ideiglenesen foglalkoztatott nőket alkalmaznak. A második lépés, amit vizsgáltunk, a női dohány termesztők kérdése, illetve az, hogy nagyon kicsik ezek a farmok, ezek a területen. Több dolgozóra van szükség, illetve beszéltünk arról, hogy a női foglalkoztatást növelni kell. Hát ez ironikus, hogyha pont ezt a szektort fogjuk megszüntetni, ahol elsősorban nők dolgoznak. Amikor a bizottság a szakpolitika kialakítását elkezdte, akkor volt két olyan részletkérdés, amivel indokolták a döntésüket. Először is készült egy hatástanulmány, és a dohány termesztést a durum búza termesztéssel hasonlították össze. Természetes, hogyha a jövedelmeket összehasonlítjuk bizonyos terményeknél, akkor persze a, a durum búzánál magasabb a jövedelmezőség, de ez az összehasonlítás nem korrekt, mivel nem a profitot nézik a vállalkozók a mezőgazdaságban, hanem a fedezetet, tehát az általános bevételt. A dohány sokkal magasabb jövedelmet biztosít, mint bármilyen más termény, és ezért is tudták fenntartani ezeket a gazdaságokat. Egy másik a dohány alapok kérdése volt, egy rendelet a múltban, ami szerint a bizottság tudott finanszírozni dohányal kapcsolatos tevékenységeket. De amikor a reformot kialakították, akkor az alapok a központosított bizottsági megközelítésről átkerültek nemzeti kormány szintű döntésre, és ekkor a bizottság nem elvesztette az ellenőrzést a saját szakpolitikája fölött, és csak a nemzeti kormányok fizettek ilyen diversifikációs célokra. És végül is ez volt az Achilles sarka az egész kérdésnek. Mi is a jelenlegi helyzet? 81.500 dohánytermesztő gazdaság létezik, összesen 115.000 hektárt hektár foglal ez el. 95%-át ezeknek be kell zárni, mert a dohány nem ad elég pénzt, csak a, úgy tud tovább élni a dohánytermesztés, hogyha támogatást kap. Hogyha ez bekövetkezik, vagyis megszűnik a dohánytermesztés, akkor 250-280 ezer munkahelyet fogunk elveszíteni a vidéki területeken. Nem minden ország foglalkozik gyermesztéssel, A legfontosabb országok Olaszország, Lengyelország és Spanyolország, illetve Görögország, Bulgária, ezek is fontos országok jelenleg. Négy tanulmány készült ami a diversifikációs lehetőségeket kívánta föltárni. Az egyik a Leonardo da Vinci programból lett finanszírozva, ez az Astra projekt, ez a foglalkoztatás kérdésével foglalkozott, hogy mi fog ezzel történni a szektor alkalmazottakkal. Aztán egy következő tanulmányt az olasz kormány finanszírozott, szintén dohányiparral foglalkozott ez a tanulmány, aztán nemrég készült egy Kogea jelentés, ami a reform utolagos értékelését fette le. Ezek a tanulmányok, ez a négy tanulmány mit is tartalmaz, mi lehet ebből a következtetés, a tanulság? Az a tanulság az az, hogy ma semmilyen valós alternatívát nem találtak a dohánytermesztésre hogyan működjön ez a diversifikáció? Milyen ennek a mértéke? Amikor megvizsgálunk egy gazdaságot, mondjuk egy egy hektáros területet, ahol elsősorban dohánytermesztéssel foglalkoznak, ez 250 ezer eurós bevételt jelenthet. Aztán 4 hektáros területen, általában 1 hektáron dohány termesztenek, hasonló a bevétel, és aztán vannak egyéb gazdaságok is. Hogyha alternatívákat akarunk felállítani, ez azt jelenti, hogy legalább ugyanilyen bevételi szintet kell, hogy biztosítson, hogyha nem, tehát kevesebb pénzzel nem lehet megélni az Európai Unióban. Olaszországot vegyük példának. Nagyon jó statisztikai adatok állnak rendelkezésre Olaszország részéről, a mezőgazdasági szektorból. Összehasonlítottuk azt, hogy mit is mondanak az olasz statisztikai adatok a modellekkel kapcsolatban, tehát zöldségtermesztés, fászáró növények, aztán sertés, tenyésztés, baromfi tenyésztés, növénytermesztés, szemes termény, és élőállat tenyésztés. Tehát mik jellemzik ezeket a gazdaságokat? A legtöbb gazdaság a zöldségtermesztéshez hasonlítják ezeket, hiszen itt a kis gazdaságoknál nagyon magas a jövedelem ilyen tevékenységnél, és magas a munkaerő szükséglet és Milyek a valós alternatívák? Nagyon sok tanulmányt készítettünk a gazdasági tevékenységeket a gazdaságon kívül. Most ezek például az aromás növények, akvakultúra, kertészet, új, termék, új termelések, vagy pedig új területeken dohánytermesztés. De amit elmondhatok, hogy a gazdaságon kívüli tevékenység gyakorlatilag lehetetlen. Mert pontosan azok a régiók, ahol dohánytermesztés folyik, tradicionálisan magas munkanélküliségi rátával rendelkeznek. Az energiatermények csak nagy farmokon tenyé termeszthetők, tehát itt kb. 22 ezer gazdaságból 5 élhetne meg az energia terményekből. Az illóolajtartalmú és orvosi használatú növények. Ezeknek a többségét kevésbé fejlett országokból importáljuk, és csak nagyon kevés olyan példa van, ami alapján ezt ki lehetne számítani, hogy hogyan lehetne ezt termeszteni. Ami a vidéki ter- ö, turizmust illeti, az nem minden régióban valósítható meg. Ezen kívül a kis gazdaságokat illetően nagyon fontos, hogy hozzáadott értéket teremtsenek a termények. Például az 5 hektáros gazdaságokban például lehet csirkéket tenyészteni, de a tapasztalat mit mutat? Két évvel ezelőtt, amikor a takarmány ára megugrott, ha nincs elegendő termőföld, hogy a takarmányt maga termelje az ember, amikor a takarmány ára megugrik, másnap kiüti a gazdálkodót a versenyből. Természetesen vannak még a szemes takarmányok, de ez megint csak a sertéstenyésztők tevékenységéhez kapcsolódhat. Ezen kívül a DG Agri készített gyümölcs és zöldség piacról egy felmérést. A hatodik keretterv keretében. Ez megvizsgálta azt, hogy adó nélkül importálhatnak az északi országok, mi történik. A dohány termesztő régiókban már amúgy is sok zöldséget és gyümölcsöt is termesztenek, és hogyha adómentesen jöhetnek be a termékek harmadik országokba, ez veszélyezteti a megélhetésüket. Görögországban például ott van Macedónia, Macedónia területe, ahol van 7000 zöldségfarm. Hogyha még 6000 farmot akarnak létrehozni, akkor gyakorlatilag megöllik a zöldségtermesztést, mert olyan alacsonyra tevődik így az ár, hogy nem élhetnek meg a gazdaságok. Tehát nincs megoldás. Ez egy áttekintés volt, illetve ez egy áttekintés arról, hogy minden kategóriában hány farm található, és láthatják ezen, hogy 5 hektárnál kisebbekből 22 ezer van, tehát ezek a legveszélyeztetettebbek. Tehát mi történt 2004 óta? amikor a dohányreform elkezdődött. Már a bizottság 2003-as hatástanulmánya rámutatott, hogy amikor reformokat vezetünk be, akkor megugranak az árak. Ez meg is történt, és úgy tűnik, hogy a dohány készletek viszont csökkentek. Tehát ebből az látszik, hogy még akkor is, hogyha a dohánytermelés csak a mezőgazdaság 4%-át teszi ki az Unióban, 2004 és 2005 között az 1-2 százalékos csökkenés nagyon nagy raktárkészlet visszaesést jelentett, és ez lehetővé tette, hogy megugorjon a dohányára. Tehát, ha 2007 óta összehasonlítjuk az amerikai árakat, malavi árakat, egy 98 euró per kilogramm, akkor a legjobb ára, amit el lehet érni az EU-ban az például két euró per kilogramm, de például Spanyolországban ott 50 cent per kiló az ár. Ez csak töredék annak, amit egy malavi farmer kap. Mi derül ki ebből? Az, hogy az árak nőnek. És lehetséges, hogy az árak tovább emelkednek majd. Sőt, lehetséges majd, hogy megfelelő áron állnak be. Valószínűleg. Úgyhogy ha ma a régiókat tekintjük át, három részre oszthatóak. Vannak olyan régiók vagy országok, ahol fölfelé megy az ár, és néha nagyon magas. Bulgária, Franciaország, Németország, Magyarország, Lengyelország, Románia. Itt a keleti dohánytermelés nőtt. Aztán vannak olyan helyek, ahol nem nőtt az ár. Portugália, Spanyolország, és vannak olyan régiók, ahol meg leállt a dohány termelés. Ez minden olyan régióra igaz, ahol a Virginia és a Burley fajt termeszték, keleti dohánytermesztésnek 50%-ban leállt Görögországban, és Olaszországban Apujában leállították a keleti dohány termelését. Ez azt jelenti, hogy kb. 11 ezer farmunk van, ahol sürgősen diversifikációs alternatívákra van szükség, ha életképesként akarjuk megtartani őket. És van 79 ezer olyan gazdaságunk, amelyek folytathatják a tevékenységet, és viszonylag jó áron el tudják adni a dohányt. Tehát milyen intézkedéseket javasoltunk? Vagy százszázalékos kifizetés, ezt meg kell hosszabbítani, de ez azt kívánna, hogy termés teljes mértékben visszaforduljon a bizottság politikája, és így megtarthatnánk a gazdaságokat. Vagy követjük a, a svájci modellt, ahol a dohányra kivetett adókat egy nemzetközi alapba helyezik el, és ebből kaphatnak a termelők. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a dohányosok finanszírozzák a helyi dohánytermelést. Erről csináltunk egy kalkulációt, de ez megint csak politikai döntés lenne. Ugyanakkor azok a gazdaságok, ahol sürgősségi intézkedésre van szükség, azokon egy teljesen új terményt lehetne bevezetni. Ez a Stevia rebaudiana, magyarul Stevia jázmin pakóca, amelynek nagyon vonzó vonásai vannak, a diabéteszesek számára nagyon jó, az emberi testre jótékony hatást gyakorol. És nem kell túlságosan nagy beruházásokat eszközölni a termesztéséhez. Ugyanaz a klíma kell hozzá, ugyanazok az eszközök, mint a dohány termesztéséhez, és nincs nagy változás a gazdák számára. Most már a piaci lehetőségeket is felkutattuk, és ha azt látjuk, hogy az Európai Unióban 55,5 billió üdítőt adnak el és 10%-át rá lehetne állítani abból, hogy a stíviából készüljön, akkor az már nagyon jó lehetőség. De az Európai Unióban a stíviát nem szabad élelmiszerként forgalmazni jelenleg de mégis ez egy esély lenne egy új termény termesztésére. Vannak mezőgazdasági fejlemények is, hogy a stíviát hogy lehetne termeszteni. Tíz évvel ezelőtt kidolgoztunk egy projektet, amit a kutatási DG finanszírozott. Aztán volt egy dohány alapprojekt Görögországban két évig, hogy teszteljük, hogy a stevia mennyire életképes. És ezen kívül Venetóban is folytattunk kutatásokat, és Granadában is. Tehát most már elmondható, hogy legalábbis a Mediterráneumban ez a termény egy alternatív forrás lehet. Most 2009. októberében egy olyan projektet kezdtünk, amelyet a Kutatási Főigazgatóság kezdeményezett, ahol hét szövetkezetet vontunk be, hogy tájékoztassuk a dohánytermesztőket, hogy megismerkedjenek a stíviával. Szeretnék adni egy példát arra, hogy mi történik a diversifikációs projektekkel. This project we proposed already... Ezt a projektet ugyanis mi már 2005-ben javasoltuk. Tehát ennek már megvan a kiértékelése, de nem volt elég pénze a bizottságnak. Így aztán a mi projektünk azt mondta, hogy kicsit csökkentsük a költségeket. Hát megérthetik, hogy ilyen körülmények között nagyon nehéz bármit kidolgozni, hogyha a bizottságnak nincs pénze arra, hogy kutatási projekteket finanszírozzon. Ezen kívül a hetedik keretprogramban 2007-ben is javasoltunk egy projektet. De ott nem voltak jók az eredmények, viszont az értékelők megállapították. Ezt a projektet azért nem fogjuk finanszírozni, mert kiiktatná a dohánytermesztést. Tehát itt akkor összeütközött a projekt politikai következtetése a DJ Agri következtetésével. Ezt így lehetetlen folytatni. Mik a következtetéseink? Nagyon sok diversifikációs alternatívát azonosítottunk be a különböző projektekben. A legtöbb ezek közül csak korlátozott helyi fontossággal bír, de nem bír jelentős hatással a gazdaságok számára. A kis farmok esetében az lenne a legjobb, hogyha zöldség vagy gyümölcs termesztés folyna, vagy bio, vagy hagyományos módszerekkel. De e, hogyha nincsenek piacok, akkor a tápfolyadékos termesztés is lehetőség, vagy az akvakultúra. És új terményekre is szükség van. De nincsen más alternatíva, amit ma meg lehetne valósítani ezen kívül. Sokat beszéltünk a második pillérről. A második pillérben nincs megfelelő intézkedés, hogy hogyan dolgozzunk ki alternatív módszereket, és kutatásra sincs pénz. Tehát, ha a politikai akarat az, hogy diversifikáljuk a dohánygazdaságokat, akkor ehhez beruházásokra van szükség. Én azt hiszem, hogy az Agri főigazgatóságnak most már aktívan támogatnia kell a diversifikációt, és új dohány alapot kell létrehoznia, hogy finanszírozza az ilyen jellegű projekteket. A végkövetkeztetést illetően a dohánytermesztőknek támogatásra van szüksége. Ha nem kapnak, akkor nagyon sok munkahely veszik majd el, és nagyon sok gazdaság megy csődbe távoli területeken. Ezen kívül. A második pillér nem tudja visszafordítani már ezt a veszteséget. Ezért aztán a bizottságnak újra dohányalapokat kell létrehozni, hogy finanszírozza a diversifikációs kutatósokat. Ezen kívül az USA-ban már végrehajtottak egy dohányreformat már nagyon régen. És idén ez le is zárul. Ennek az a következménye, az a végkövetkeztetése, hogy a diversifikáció beteljesüléséhez még tíz évre lenne szükség, hogy új üzleti tá- táptalat nyerjenek a farmok. Ez a végkövetkeztetés. Köszönöm szépen a figyelmüket! Mulțumesc, domnule Kinle, pentru prezentarea deosebit de Köszönöm Kínli úr ezt a nagyon-nagyon érdekes prezentációt. Most megkezdjük a vitát erről a témáról. Az első kérdés én magam szeretném föltenni. Amikor a Sziviának a jogi státuszáról beszélünk itt az Európai Unióban, két ellentmondásos aspektus szerepel az ön anyagában. Egyrészt, hogy Kér, tehát a kérdésem az, hogy emberi fogyasztásra alkalmas-e ez a növény? Smith úr teszi fel a következő kérdést. Uh, Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadót. Végre kaptunk egy kis adrenalin löketet. Szeretnék köszönetet mondani. Tényleg nagyon jó munkát végzett a tanulmányjal kapcsolatban. Azt hiszem, hogy nagyon nagy értékkel bír. De teljes mértékben elfogadhatatlanak tartom a végkövetkeztetéseit. A 113. oldalon azt mondja, hogy lehetőség nyílik a támogatások folytatására politikai szempontból. E, ez nem igaz. És nem sokára Dorfman jelentősről is szó esik. Én nem ellenzem a gazdaságilag sérülékeny területek finanszírozását, de természetesen természetesen a dohánynak nincs tápértéke. A dohány objektív szempontból teljesen más mezőgazdasági termény, mint az összes többi, és a közegészségre és a gazdaságainkra gyakorolt hatása objektív szempontból teljesen eltér más terményekétől. Értem, hogy megoszlanak a vélemények, de a szavazók egyértelmű az akaratuk otthon. Támogatjuk a sérülékeny területeket, a gazdaságilag sérülékeny régiakat, de nem így. Én nem vagyok militáns, ez nem hisztérikus kitörés. Ha dohányozni akarnak, dohányozzanak. Ha dohányt akarnak termelni, tessék, jó, ha ebből pénz is származik, jó, de az, hogy közpénzeket arra használjanak, hogy egy olyan ipart támogassanak, aminek a fő haszonélvezői a dohánygyárak és a részvényeseik, nem a munkavállalók, nem a dolgozók, és a 240 ezer munkából csak kb. 8 ezer állandó munkaidejű, a többi részmunkaidős. Tehát ezekkel a pénzekkel sokkal jobb dolgokat is lehetne tenni. Köszönöm ezt az előadást, köszönöm ezt az adrenalin löketet, de annak ellenére, hogy nem értek egyet a következtetésekkel, én kitartok a mellett, nem szabad elpazarolni a közpénzeket, ez veszélyezteti a közös mezőgazdasági politika hírnevét is. Köszönöm. Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Nedelceva. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani ezért az igen érdekes és aktuális előadásért. Amikor a dohány ágazatról van szó, ki kell emelni néhány fontos aspektust, mint ahogy az előbb is hallottuk, nem szabad egyenlőséget vonni egyrészt a dohánytermelés között, másrészt pedig a dohányzás elleni harc között. Tudjuk, hogy miről van itt szó, de mint az összes európai állampolgár képviselője nem szabad elfelejteni, hogy a dohánytermesztők érdekeit is kell, hogy képviseljük. Nagy reformok voltak itt, viszont a válság körülményei között itt újabb súlyosbodási tényezőket vehetünk föl fedhetünk föl. Itt utalók a foglalkoztatásra, ami ezt az ágazatot érdeben érinti. Bulgáriában 37 ezer család dolgozik ebben az ágazatban. Legtöbb esetben olyan személyekről van szó, akik egész életünkben ezzel foglalkoztak, úgyhogy az ő átképzésük, átállásuk nagyon nehéz. A legtöbben 40 és 60 év körüliek, hogyha feldarabolják a földeket, az sem könnyíti meg a dolgokat. Van egy másik szempont, a nők szerepe, ezt már kiemeltük, a nők szerepe ebben az ágazatban és Bulgáriában, ami szintén nyugtalanító probléma. Fontos kiemelni a gazdasági jellegű aspektus, nem csak a szociális, Egyébként ön ezt megemlítette. Milyen sajátos jegyei vannak azoknak a régióknak, ahol dohány nálunk, ezek a perifériák és igen hátrányos helyzetű térségek. Éppen ezért alternatív megoldásokat kell javasolni. A nemzeti kormányokkal rendszeresen tárgyalni kell, azért, hogy olyan intézkedéseket javasoljunk, melyek az ágazat nehézségei tükrözik. Befejezésként elmondom, hogy a szubvenciók leállítása már talán bírálható megoldás, de azt mondani, hogy nincs más megoldás, az nem kielégítő. Alternatívákat kellene keresni, és két dologra kell összpontosítani, a következő reform központjában a foglalkoztatás legyen, a viták központjában is, másrészt pedig rugalmasan kell a megvalósítást végezni. Ezek olyan kritériumok, amelyek segítenek bennünket abban, hogy jobb választ adjunk a termelők mindennapos problémáira. Köszönöm. Gratulálok a kitűnő franciaságot, és most Berlátó úrnak adom át a szót. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Parlament az Európai Parlamentben az év során nagyon sok iskolai látogató érkezik, és meg is kérdeznek, nagyon sokszor rákérdeznek, miérteket tesznek föl a funkcionálisoknak és a képviselőknek. A sok kérdés között mi is okozza a nehézséget? bizonyítékunk van arra, hogy mi is lehet a butaság. Az, hogy mit okozhat a butaság? Az, hogy törölni kívánjuk Európában a dohány termesztést, a butaság egyik iskola példája. Különböző helyzet, intézmények, bizottság, például tanulmányokat finanszíroz, mint például ezt a tanulmányt is, azért, hogy bizonyítja a saját, bizonyítsa a saját butaságát, Mert mindez minden tény az bizonyítja számunkra, hogy az, hogy a Európa térképéről törölni akarjuk a dohányszektort, ez egy olyan döntés, aminek semmi racionális alapja nincs, indoka nincs. De ez tényleg csak butaság? Vagy pedig érdekek, mindenféle érdekek állnak el mögött, amit védeni kívánnak? A kiindulási pont az, hogy úgy kell megszüntetni a dohányszektort, olyan indokokat állítanak fel, amelyek fals egészségügyi indokok. Hogyan lehetséges az, hogy az Európai Unió közforrásokból finanszírozzon dohánytermesztést, és sok pénzt költsön el közpénzt, azért, hogy aztán a rákbetegeket, meg a tüdőbetegeket gyógyítsuk Európában, akik a dohányzás miatt betegedtek meg. Hát ez a butaság eh, iskola példája megint. Európa a dohánytermékek 75%-át importálja. Méghozzá Európán kívüli országokból. Sok választó, például az a kolléga, aki azt mondta, hogy az ő választói mind ellenzik a dohányszektor finanszírozását. Nagyon sokan közülük biztos láncdohányosok, és valószínűleg rákban fognak meghalni, tüdőrákban. Mit kell nekünk tennünk? Alakítsunk olyan feltételeket, amelyek garantálják a fogyasztók egészségét, vagy tegyünk meg mindent azért, hogy ahelyett, hogy aránytalanul használják, használjuk föl az európai dohány termékeket, tehát ne abba halljanak bele, hogy, hogy európai dohány szívnak, hanem abba halljanak bele, hogy más országokban, Európán kívül előállított rákot okozó anyagokat tartalmazó dohány szívnak ebbe, hajanak inkább bele. Én nem vagyok dohányos. Három közeli rokonom halt meg tüdőrákban, mert túl sokat dohányoztak. De én nem keverem össze ezeket a kérdéseket. Van, aki fals egészségügyi indokokat sorol föl azért, hogy 500 ezer európai munkahelyet kockáztasson meg, anélkül, hogy bármilyen komoly alternatívát, foglalkoztatási alternatívát kínálna ezeknek az embereknek. rendszeresen jönnek ilyen tanulmányok, ilyen szakértők hozzánk, mint a mai meghívatunk is. Köszönöm szépen, hogy az adatokat bemutatta, a véleményét nem igazán köszönöm meg. Vannak különféle kultra és hozzáállások a dohánytermesztéssel kapcsolatban. Tudjuk, hogy milyen jelentős gazdasági kárt okozunk, mert a dohánytermesztés biztos bevételt garantál az egész Európai Unióban, legalábbis több országban a dohánytermesztők számára. Látuk, hogy milyenek lesznek a foglalkoztatási hatások. Egyébként a spanyol elnökséget képviselő miniszterasszony is beszélt a női foglalkoztatásról. Mit gondolna a miniszter asszony arról, hogyha ahelyett, hogy új munkahelyeket kívánnánk te, létrehozni Európában a nők számára, megszüntetnénk női munkahelyeket, és nem tudnánk ehhez ilyet alternatív kínálni. Vannak politikai erők, amelyek igazán aggódnak a, a munka nélküliségi problémák miatt, mert állandóan új munkahelyeket akarnak emiatt teremteni. Környezetvédelmi gondolatok hogyha a dohánytermesztést nem fogják folytatni a jövőben ezek a gazdák, elhagyják ezeket a területeket, a területek, a talaj a státusza romlani fog, és mindannyian tudjuk, hogy ennek milyen vízgazdálkodási és egyéb talajművelési következménye lesz. Az Európai Unió és a mezőgazdaság keretei között harcolni kívánunk a klímaváltozás ellen. Úgy tűnik, hogy a klímaváltozás elleni harc lenne a fő aggája az európai intézményeknek. Ugyanakkor komoly tanulmányok bizonyítják számunkra, hogy a klímaváltozás kérdését soha senki nem bizonyította az, hogy az emberi tevékenység okozza. Ezzel együtt hatalmas pénzeket különítünk el. Mindjárt befejezem, elnök úr hatalmas pénzeket különítünk el, hogy valami olyan ellenébe vegyük fel a harcot, aminek egész más az oka. a nem európai országok céljait próbáljuk követni, és egyébként Kopenhága is mutatta ennek a csődjét. Már be is fejezem, elnök úr. Ha nem alakítjuk át a dohányszektort, Adjunk időt ennek a szektornak, hogy alternatív kultúrákat találjon, és hogy a foglalkoztatás biztosítani tudja a szektor jelenlegi alkalmazottai számára. Esetleg át lehetne szervezni ezt a szektort, ezzel egyet tudok érteni, de a teljes átalakítás lehetetlen. Köszönöm a figyelmet. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament négyszer is támogatta a dohányszektorban a támogatás megszüntetését. Itt mezőgazdasági tevékenységről van szó, nem a dohány termékekkel való visszaélésről van szó. Az Európai Parlament négyszer is kifejezte az ilyen véleményét. Én remélem, hogy a bizottság bürokratái illetve attól tartok, hogy a bizottság funkcionálisai továbbra is vakon és süketen állnak a mi véleményünkhöz, hát remélem, hogy meg fogják változtatni a véleményüket. Elnök. Még két jelentés van ma szó a mai ülésen. Papasztánkosz úr szó. is a tisztítás. Nem fogok arra koncentrálni, hogy mi a közértéke az egészségnek, mert ez messze vezet, és nem is vagyok szakértő, ezen kívül dohányos is vagyok. Egy olyan családnak vagyok tagja, gyerekkoromtól kezdve, amely dohánytermesztéssel foglalkozik. De hogyha most belemegyünk az egészség kérdésébe, akkor nagyon sok állati termék és nagyon sok növényi szerepelhetne itt, amiről vitázhatnánk, például hogy ha szarvas marhahúst teszik, marhahúst teszik az ember, akkor ez most egészséges, vagy nem. Most akkor nem tudom, Argentinából importálhatunk marhahúst, meg Argentinából miért ne ö, importálhatnánk, hogyha én jobban szeretem az argentin marhahúst, mint a brit marhahúst. Miért ne? Úgyhogy ö, ha valamiről vitázunk, akkor ne rejtőzködjünk már a közegészségügy slogenje mögé. Na, hölgyeim és uraim, kedves kollégák, csak annyit szerettem volna mondani, hogy nem arról beszélünk, hogy hogy lehetne fenntartható a dohány termesztés, nem erről van szó. Arról van szó, hogy hogyan lehetne átalakítani, hogy hogyan lehetne diversifikálni a dohány termesztést. Ez volt a tanulmánynak a lényege és a strukturális szempontból is, és ezért nagyon szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Ne tévesszük már ezt szem elől, hogyan diversifikáljuk a termesztést. Tartsuk szem előtt, hogy olyan régiókról van szó, ahol nagyon kicsik a gazdaság, mondjuk egy hektár, és akkor hogy győzzük meg ott az 55 éves embereket, ahogy Delcseva asszony is mondta, a 60-65 éveseket, hogy most egyszerre más terményt termesszenek. Nem azért vagyunk mi itt, hogy közegészségügyi szakbizottság legyünk. Én elmondom, a saját országomban, Görögországban, 63%-kal csökkent 2004 óta a dohány termesztők száma, és a termelés pedig 80%-kal esett vissza. 40 ezer dohánytermelő család helyett most körülbelül 13-15 ezer ilyen család van. Hát akkor most azt kell mondanom, egy olyan választ kell adnom nekik, hogy az Európai Unió, érted, aki egy olyan régióban laksz, ahol a dohány jelenti a gazdasági és szociális kapaszkodót, nem perifériákról van szó, hanem helyi kis közösségekről, nekik kell adnom valami üzenetet, hogy mi, mint Európai Unió, adunk neked, mutatunk egy kiutat. Erről szól ez a vita ma. Köszönöm szépen. Mulțumesc. Continuăm dezbaterea, are cuvânt. Köszönöm, folytatjuk. Desz úrnak adjuk át a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném elmondani, hogy amikor fiatal voltam, egy kicsit dohányoztam, de 18 éves korom óta nem vagyok dohányos. Belátó úr szeretném támogatni. Európában akármit is teszünk, mindig lesznek dohányosok. Úgyhogy akkor jobban szeretném, hogyha a dohányosok által elszívott dohányt Európában termelnénk, és nem importálnánk. Ezen kívül keresztre feszítjük az európai dohánytermelőket. Tudjuk, Tudjuk már a cigarettás dobozról is, a dohányzás öl, de ennek ellenére a dohányzók nem hagyják abba a dohányzást, nem hagyják magukat elbátortalanítani. Éveken keresztül az állatvédők állandóan provokálták a politikát azzal, hogy az élő állatok szállítása az egy elavult gyakorlat, fel kell emelnünk a szavunkat ez ellen. Most pedig ez az élő állat Libanonba most már érkezhet Dél-Amerikából, Ausztráliából, ott pedig már most, akkor senki nem gyakorol felügyeletet. Úgyhogy a mi lelkiismeretünk nyugodt lehet. Úgyhogy figyelembe kellene venni, hogy mennyire lehetünk itt szavahihetőek. Egy olyan megoldást kellene találni, hogy a dohány termelés, termesztés továbbra is lehetséges legyen. De hallgassunk a tudományra, és alternatív terményeket is vegyünk figyelembe. Így a jövőben is tudjuk garantálni a bevételüket. Köszönöm. Bocsakovszki úr a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Gyorsan elmondom, hogy Des urat és Berlát urat támogatom. Köszönöm azoknak is, akik a jelentést elkészítették, hiszen ez segítség számunkra ebben a bizottságban, és itt a parlamentben. Így a múltban már többször érintettük ezt a témát, de ha nincs támogatás, nincs szubvenció, akkor a dohányipar, a dohányágazat nem maradhat fenn. Ha megnézzük a narkotikumokat, kábítószereket, akkor látjuk, hogy ha betiltjuk ezeket, akkor ennek van hatása, de a dohánytermesztés legális, a terjesztés is és a fogyasztás is. Ez nem olyan dolog, mint a kábítószerek, amelyek illegálisak. Ez példa arra, hogy a legkisebb rezisztencia vonalát, irányvonalát követi a közösség, nem tudom elfogadni azokat az érveket, amelyekről szól volt. Itt nem a nagy multinacionálisokról beszélünk, hanem a kis dohánygazdaságokról. Ezek kicsi, néha nagyon kicsi gazdaságok, csak családi gazdaságok sok esetben munkát ad a gazdának és a családnak. Ezt nem szabad elfelejteni. Akkor, amikor más termelésekről is beszélünk. Az is egy másik eset, most viszont igen kis gazdaságokról van szó. Valahogy megértést kell mutatni, politikai akaratot. Természetesen megvan ennek az egészségügyi dimenziója, de szerintem nem így lehet az egészségügyi problémákat megoldani, hogy a kis gazdaságokat tönkretesszük. Köszönöm. Köszönöm. Még négyen szeretnének hozzászólni, de meg kell kérnem őket, hogy nagyon-nagyon rövidek legyenek, mert különben nem tudjuk a másik két napi rendi pontot megvitatni. És a módosítások leadása ebben a két esetben a jövő hét. Most átadom a szót a következő hozzászólónak. Sikerszki úr. Köszönöm a szót. Tudjuk jó, hogy a kis cégek termesztik a dohányt, és hogy főleg nők foglalkoznak ebben a szektorral a termesztéssel. Ezért nem igazán értem, hogy miért van ez a merevség, miért nem akarjuk támogatni ezt a termesztést. Úgy gondolom, hogy irracionálisan állunk a kérdésre. Mulțumesc în continuare, domnul Heusling. Rövid leszek. Föltették a kérdést, hogy hány olyan munkahely van, amely teljes főidős állás, és hány részmunkaidős. Én túlzottnak tartom az említett számokat. Aztán felmerül a kérdés, Mit mondunk majd azoknak az állampolgároknak, akik megkérdőjelezik a politikánkat? Hát ez nem túl következetes politika, hogy támogatjuk a dohánytermesztést, vagy eddig támogattuk, másrésztről viszont vissza akarjuk szorítani a dohányzást. Ez nem konzekvens. Kedves Albert Tess, azt mondani, hogy jobb, ha Európából jön, ha már így is, úgy is kárt okoz az egészségnek, ez nem érv akkor mi nem kezdünk kábítószer termesztésbe, és azt mondjuk, hogy jobb, hogyha innen jön a kábítószer, mint hogyha importáljuk. Ez nem érv. Köszönöm szépen. Klász mondja az utolsó hozzászóló. Ha léteznek alternatívák, az én régiómban nem sok dohánytermesztő van, de nagyon rövid volt az átmeneti idő, úgyhogy kérem legyenek pontos határidő. Hogyha vannak alternatívák, akkor ezeket hagyjuk jóvá. Ennek az új növénynek, ennek a stíviának a termesztése, ez jóvá hagyott. És ezt a terményt akkor hogy lehet csak a dohánytermesztőknek kiadni, hogy csak ők termeszik, mert akkor a többiek is érdeklődni fognak. Valahogy biztosítani kellene, hogy ez a volt dohánytermesztők termeszthessék csak. Köszönöm, Kinli doktor, kérem válaszolja meg a kérdéseket, de nagyon szeretném, hogyha csak két percben tenné ezt, meg igen hálás lennék ezért önnek. Jó, akkor majd németül. Biztos lehetnek benne, biztosak lehetnek benne, hogy minden lehetséges alternatív módszert tanulmányoztunk. Nem létezik más. Általában mivel Smith úrnak teljes mértékben igaza van De a tényeket figyelembe kell venni. Tény, hogyha elmegy ezekbe a régiókba, egyszerűen nincsen semmi más lehetőség. Aztán a munkahelyekre vonatkozó kérdés. Van egy nagyon részletes tanulmány ezt illetően. Ezek főleg részítős munkahelyek, ez egyértelmű. De hogyha ellátogat ezekbe a régiókba, és én nem csak tudós vagyok, hanem én is gazda vagyok, van egy gazdaságom, akkor vannak ugye a részmunkaidős munkaerők, akik bizonyos évszakban valahol valamilyen növényjel kapcsolatban dolgoznak, és más időszakokban más régióba vándorolnak, és így teremtik elő egész évben a jövedelmüket. Tehát ez egy nagy tömeg. Nem lehet azt elérni, hogy máshol tanul, találjanak munkahelyet, ezt kizárt dolognak tartok. és biztosak lehetnek benne. Én aztán nem támogatom a dohányipart, sőt, én ugyan valamikor dohányos voltam, de 15 éve abba hagytam. Biztosak lehetnek benne, hogy azért javasoltuk, hogy valami intézkedést tegyünk, hogy több alternatíva legyen több idő, mert nagyon sok munkahelyről van szó. Ami a Stevie-át illeti, jelenleg nincsen erre engedély, de itt van a nagy esély, mert ha már kiadták volna az engedélyeket, akkor pontosan az lenne, amit a képviselő úr mondott. Az, hogy csak a dohánytermesztők kapjanak engedélyt, ezt 2009. október 1-én kezdtük ezt a kérelmezést, hogy itt van hét olyan szövetkezet, amely körülbelül 8000 gazdát és 10.000 hektárt fog össze, akik lehetőséget kapnak arra, hogy ezt az alternatívát műveljék. És lehetőséget ad számukra, hogy nyitva marad számukra az a lehetőség, hogy átállhatnak a stevia termesztésre. Uh, Köszönöm, Kidney doktor. Nagyon sajnálom, hogy nem volt több időnk arra, hogy erről a témáról beszéljünk, pedig ez rendkívül érdekes az európaiak számára. Most pedig átlépünk, áttérünk a következő napi rendi pontra, mégpedig mezőgazdaság, természeti hátrányokkal küzdő területeken speciális állapotfelmérés tervezett. Az EU 54 százalékát hátrányos területnek ítélik meg, de nagyon nehéz megfelelő kritériumokat találni arra, hogy ezt a meghatározást el lehessen végezni. Így a tagállamokra vár, és az ő rugalmasságukra, hogy ezt meghatározzák. A bizottságot, a mi bizottságunkat Dorfman asszony képviselte, és átadom neki a szót. Ő az előadó. Köszönöm. Elnök úr, az a véleményem, hogy ez a jelentés rendkívül fontos, hiszen itt van az új kap, amely elvileg 2013 után lép életbe, vagyis válik operatívvá. Ahogy ön mondta, elnök úr, a mezőgazdasági területek jelentős százaléka hátrányos terület, de itt most nem a perifériákról beszélek, vagy a hegyi területekről, hanem itt az úgynevezett köztes területekről van szó. Körülbelül 100 kritériumot alkalmaznak ezek meghatározására, és éppen ezért adott ki közleményt a bizottság. A számvevőszék nagyon sokszor foglalkozott ezzel a helyzettel, és emlékeztetett arra, hogy a nemzeti kritériumok következtében igen jelentős különbségek vannak a tagállamok között, ami a köztes területek besorolását illeti. Hozzá kell még tenni azt is, hogy a szubvenciók is ettől függnek, úgyhogy a kompenzáció igen különböző tagállamról tagállamra új kritériumokat próbálnak kialakítani. Nyolc ilyen kritériumot javasol a bizottság. Hőmérséklet, meleg, hő, azután szárasság, a talaj minősége, struktúrája, a lejtő foka és a sziklás talaj. Ezek alapján lehetne a köztes zónákat meghatározni, és ettől függ majd a kompenzáció is, és a kap második pillérének az alkalmazása. A szubvenciók eh, és a kompenzációk valóban oda kerülnek? akiknek, azokhoz, akiknek szánták őket. Arról is szó van, hogy nem lehet krit, ezeket a kritériumokat kombinálni, hanem fix értékek vannak. Itt 66 százalékról van szó, ami a területeket illeti kényes időszakban fogalmazták meg ezt a jelentést, de meg kell nézni, hogy milyen hatással lennének ezek a kritériumok a tagállamokra. A bizottság azt is kérte a tagállamoktól, hogy értékelje a nyolc kritériumot, és végezen szimulációt térképekkel alátámasztva, de még a térképeket nem hozták nyilvánosságra, csak néhány tagállamban végezték el a szimulációt, ami az első elemzést illeti, úgy néz ki, hogy a nyolc kritérium nem működik jól mindenütt, és bizony jelentős eltérések vannak bizonyos országokban, és véleménykülönbségek. A jelentés azt javasolja, hogy a szimulációkat a parlamentnek kellene megvizsgálnia azért, hogy véglegesen megnyilatkozhasson a témában. Azt is javasolják, hogy a tagállamok továbbra is rugalmassággal rendelkezhessenek bizonyos fokig, azért, hogy ők maguk döntsék el a dolgokat. Ez tulajdonképpen a pontosság miatt van, de természetesen mindez közösségi keretek között maradna. Ennyit szerettem volna mondani, és szerintem nekünk, parlamentnek el kellene mondanunk a véleményünket, hiszen az nem lehet végleges még, meg kell várni, mi történik a kritériumokkal, előbb tudni kell, hogy ezek milyen hatással lennének, és azt is tudni kell, hogy a kritériumok segítségével sikerül-e elérni a célokat. Köszönöm. Köszönöm, Dortmund, az erőterjesztést, a bevezetést. Ez átfogó volt és rövid. Hatan szeretnének hozzászólni. Kestinger úrral kezdjük. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani Dorfman úrnak a jelentésért. Úgy gondolom, hogy a javasolt kritériumok ugyan nagyon jó kritériumok lehetnek, de az adatok elérhetősége, a szimulációk alapfeltételek lennének, ezek még nem léteznek, úgy gondolom, hogy az egyes kritériumok értékelésénél a bizottságnak meg kell fontolnia ezt a dolgot, mert nagyon sok régió számára ez igazságtalan lenne, hogyha pont a küszöbb érték alá eső régiókat kivennék ebből a rendelkezésből. Egyébként a 66 százalékot illetően szeretnék rákérdezni, miért pont 66 százalék? És szerintem még nagyon sok vitára van szükség a bizottsággal. Egyébként úgy gondolom, ez egy nagyon fontos terület, amiről még beszélnünk kell. A raportőr is említett az önrendelkezés területét, ez nagyon fontos hiszen a tagállamoknak lehetőséget ar- arra, hogy igazságosan járjanak el. Köszönöm. Köszönöm. Lány úrnak adom át a szót. Köszönöm. Azzal kezdem, hogy üdvözlöm az előadót az elvégzett munkáért, és azt is hozzáfűzöm, hogy ez nem igazán jó irányba mutat, de mások is mondták, hogy a szimulációkat illetően nagyon óvatosnak kell lennünk, még mielőtt nyilatkozunk, meg kell nézni, hogy a bizottság kritériumai jók, meg kell várni a térképeket, de egyébként nekem fenntartásaim vannak a kritériumok számát illetően. Szerintem más kritériumok is vannak, amelyeket figyelembe lehetne venni, és jó lenne, hogyha ezek bele kerülnének a jelentésben. Mindenképpen érdekel engem ez a téma, már tapasztalatom van a köztes hátrányos helyzetű területekről. Kiemelném, hogy milyen fontos eszközről van itt szó, akkor, amikor a gazdaságok térségek támogatásáról beszélünk, a hátrányos helyzetű területekről, a köztes területekről, amelyek nagy kihívások előtt állnak, hiszen igen hátrányos a helyzetük, egyéb területekkel szemben, ahol jobb a föld, és potenciálisan a gazdálkodás körülményei jobbak. Szeretném én is elmondani, hogy vigyázzat, nagyon sokan elhagyják a területet, sokan kimaradnak, ez igen komoly kérdés. Azt is meg kell nézni, hogy kumulatívak legyenek ezek a kritériumok, vagy pedig sorról sorra egyenként vegyük őket. Nem tudjuk pontosan, hogy mi lesz ennek a gyakorlatnak az eredménye, de a 66%-os küszöbb értéket illetően nagyon óvatosnak kell lenni. Várjuk meg a szimuláció eredményét, remélem a bizottság is tájékoztatni fogja a mi, bizot, a mi szakbizottságunkat, hiszen ez a gyakorlat minket is érdekel. Kiemelném még azt is, hogy vannak olyan területek, ahol a földterületek végül kikerülnek a gazdálkodás köréből, de itt kellene valamilyen kilépési időszakot is előirányozni. Nem lehet ezt egyik napról a másikra megtenni, ez az úgynevezett phasing out időszak megfelelő kell, hogy lenni, azért, hogy az érintettek alkalmazkodhassanak az új helyzethez. Egyébként gratulálok a jelentéshez az előadónak. Köszönöm szépen, Herasz asszony. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani az előadónak, Dorfman úrnak. A területek osztályozásával a bizottságnak az a szándéka, hogy az elnéptelenedés kritériumát vegyük ki. Ez nem túl racionális, hiszen ez az elem még növelni fogja a természetes hátrányokat, és hozzá fog járulni az elsivatagosodáshoz. Hiszen lakosság hiányában természetesen a területen bizonyos tevékenységeket nem végeznek el, olyan tevékenységeket, amelyek a, a talaj karakterisztikáinak a fenntartásához hozzájárulnak egyébként. Tehát ha a helyzetet fenn akarjuk tartani, és a lakosságot is egyik kritériumként megtartanánk, az lenne a helyes út, vagy pedig egy köztes utat kellene találni. Tehát esetleg a lakosság számot egy elemként figyelembe lehetne venni, amikor a kiigazításról van szó. Ez egy nagyon nehéz, nagyon komplex ügy, tehát nem alapkritériumként használnánk a lakosság számot, de az egyik lenne a kritérium elemeinek. A területek kezelése gyakorlatilag helyi és regionális szinten történik, vagyis a köztes hátrányos zónák meghatározása esetében figyelembe kell vennünk, hogy a helyi és regionális hatóságok mit tesznek, konzultálnunk kell velük és hasonló módon konzultálni kell a helyi mezőgazdasági vidéki cégekkel, női szervezetekkel, vidékfejlesztéssel foglalkozó szervezetekkel, hiszen ők ismerik leginkább a helyzetet a helyszínen, és így kellene ezt a térképet kialakítanunk. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy Dorfman kollégának jutott ez a jelentés, hiszen a dél-tiroliak ismerik legjobban ezt a témakört, úgyhogy örülök neki, hogy rájutott. Úgy gondolom, hogy az, amit most a bizottság beterjesztett, nem elegendő, megengedhetetlen, hogy eh, ha a nyolc kritériumból egy küszöbértékét meghaladják, akkor az egész régió szenvedjen emiatt. Amikor nyolc kritériumnál egy százalékkal az egyik kritérium küszöbb eh, értéke alá kerül valamelyik régió, az nem hátrányokkal küzdő terület. Vegyük például Franciaországot. Franciaországban Párizsban a hát, Pátri, Párizs a hátrányokkal küzdő területek kategóriájába esne, hát ez lehetetlen, ez itt változtatni kellene a dolgokon. Mit szeretnénk elérni? Mit akarunk támogatni? Az a cél, hogy a gazdálkodást támogassuk. A rossz kritériumok alkalmazása, vagy a kritériumok helytelen alkalmazása nem vezethez ahhoz, hogy pontosan ezek a területek hátrányos területek váljanak. Tehát hassunk oda, hogy megfelelő szabályok szülessenek, hiszen van épp elég időnk arra, hogy erről beszéljünk. És mindent megteszünk annak érdekében, hogy Dorfman úrral együtt ne legyenek, ne kerüljenek hátrányos helyzetben nagy területek Európában. Köszönöm. Mulțumesc. În continuare are cuvântul domnul Smith. Köszönöm, Smith úr, uh, Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni az előadónak az aktív tevékenység, mezőgazdasági tevékenység a hátrányos európai területeken, ez egy életbevágó kérdés a kap szempontjából, és nagyon jó tapasztalataink vannak az LFA-kkal kapcsolatban, és ezek dolgoztatásával kapcsolatban például, hogyha a hármas bekezdést nézzük a növénytermesztés szempontjából, vagy pedig az általános kap megközelítést, persze a dohányt is lehetne itt említeni. Rövid leszek, van egy sor olyan szempont, amit azért figyelembe kell vennünk. Nagyon helyes, hogyha nem akarjuk, nem akarjuk most kialakítani a végleges véleményünket, hiszen nagyon sok munka van folyamatban. A nyolcas bekezdésben mondja, hogy még pontosítani kell nagyon sok kérdés, például meg kell vizsgálni, hogy a kritérium, kritériumok tényleg azt szolgálják el, hogy tényleg a leghátrányosabb területeket fogjuk ilyenként meg címkézni. Például Luxemburg közeli terület is jelenleg hátrányos területként kezelünk a jelenlegi kritériumok alapján. Módosítókat fogunk benyújtani azért, hogy az LFA reformja tényleg párhuzamosan a KAP reformmal együtt haladjon. Ha a hátrányos területekre különített költségvetést meg kell védeni az általános mezőgazdasági költségvetés keretei között, hiszen egyébként nem kapnak pénzt, és ez nagyon sajnálatos lenne. Hogyha az LFA-t az aktív mezőgazdasági tevékenységhez kapcsoljuk, akkor is nagyon oda kell figyelnünk, hogy ténylegesen ez mit fog jelenteni a valóságban. A regionális szempontokat is figyelembe kell, hogy vegyük és nem pedig tagállami szinten kell gondolkodnunk, amikor a kritériumokat meghatározzuk, hisz azt is biztosítanunk kell, hogy a helyi és a regionális hatóságokat bevonjuk ezekbe a vitákba. Elnök, köszönöm. Jegle asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A raportőrnek tényleg köszönettel tartozunk, hiszen rámutatott a legfontosabb dologra ha én áttekintem a bizottság javaslatát, én se értem, és senki se érti. Éveken keresztül hangsúlyoztuk azt, hogy a hátrányos területeket támogassuk. Ez alapja a mezőgazdasági politikánknak. Beszélünk az éghajlatról, és van itt egy valós veszély, hogyha itt a kritériumokat átnézem, és Desszúr is mondta, hogy olyan területek nem kaphatnak támogatást, és ezért elvesztik a gazdáikat, amelyek igazán küzdenek erózióval és más problémákkal. Ezt nem akarjuk. Beszéltünk már a dohánytermesztésről, mindenki azt gondol erről, amit akar, de az üzemeket és a gazdaságokat támogatnunk kell, mert ezek kicsik, és életben kell, hogy maradjanak. <clears throat> Ezért nagyon fontos, hogy a hátrányos területek még több pénzt kapjanak. Hogyha a bizottság arra épített, hogy a számvevőszék kritizálta őket, akkor pontosan meg kell nézni, hogy mit kritizáltak, de nem az egész rendszert kell fejreállítani. Lehet, hogy nincs igazam. Magyarok megmondják, de szeretném támogatni a raportört. De még egyszer, a kumulatív effektust a kritériumok esetében ezt hangsúlyozni kell, mert különben ez nagyon veszélyes. Nagyon fontosnak tartom, hogy ragaszkodjunk ehhez, és támogassuk azt, ami mindig is a pozíciónk volt. Ezért a második pillért támogatnunk kell, hogy nehogy a regi szakbizottság kapja meg ezt a témát. Are cuvântul în continuare domnul Nicholson. Nicholson úr, szó. Köszönöm, elnök úr. Sajnos kevés az idő, de ez mindig így van. Egyet értek azzal, amit az előttem szóló mondott. Általában hasonló dolgokkal nem értünk egyet, de gratulálok az előadónak a jelentéshez. Itt óvatosnak kell lenni, mert nagyon veszélyes vizekre vezünk. A számvevőség kérdéseket tesz fel. Ez még nem jelenti azt, hogy nekünk most fejest kellene ugranunk. Ezek olyan emberek, akik emlékszünk rá, mi csak három és fél százalékát kapjuk az ő fizetésüknek, úgyhogy oda kell figyelni arra, hogy mi is a helyzet a hátrányos helyzetű területekkel szemben a, az előnyöket élvező területekkel, úgyhogy legyünk itt óvatosak, a környezet szempontjából is összefügg mindez, és ahogy előttem szóló mondta, még nincs meg a térkép, addig nem tud nyilatkozni, nem engedhetjük meg, hogy a bizottság lépjen. Megfelelő kritériumokra van szükség, és ez az EU összes területét kell, hogy érintse ez a kritérium együttes. Nem lehet azt mondani, hogy csak Spanyolországban, Görögországban vagy Olaszországban érinteni mindez a hátrányokkal sújtott területeket, hanem Tudni kell, hogy itt más érintett területek is vannak, például ahonnan én származom. Olyan megoldás nincs, ami mindenkinek jó. Az összes kritériumokat bele kell venni ebbe a gyűjteménybe, és látnunk kell a térképet. Nem akarok tovább lépni, várjuk a nyitványokat, ezeken dolgozunk, magunk is, és az előadóval beszélni akarunk. A bizottságnak tudnia kell, hogy amíg nem veszik be az összes szempontot, ami minket érdekel, addig nem tudunk egyet érteni a javaslatokkal. Jöhet az Barózótól, vagy a legmagasabb szintről. A lényeg az, hogy én jelen pillanatban, ebben a stádiumban ezek ellen harcolni fogok. Köszönöm. ez asszony. Köszönöm elnézést, hogy csak az utolsó néhány hozzászólást hallottam. Köszönöm az előadónak a munkáját, és ahogy Jim Nicholson mondta, a szimulációs gyakorlatot kell megvizsgálnunk annak eredményét, és az, hogy ez majd hogyan hatna, ez a kritériumgyűjtemény a kiválasztott területekre. Vannak olyan területek, amelyek oda tartoznak, vagy éppen kimaradnak. A számvevőszék felvetette a kérdést, és szerintem gondosan oda kell figyelnünk arra, hogy hogyan reagálunk az ő aggodalmaikra. Ne felejtsük el, hogy itt sok ember él. Délelőtt voltam egy ülésen, és ebédidő alatt, és volt egy briefing, ezen területeken a gazdáknak valamennyi pénzt azért keresniük kell. Gratulálok az előadónak. Gondolom, hogy a szimulációs gyakorlat eredményét február végéig nem kapjuk meg, úgyhogy van azért még időnk, hogy a kérdéssel foglalkozunk. Köszönöm. Köszönöm. Utolsó hozzászól a Kapula Santos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Általánosságban pozitív a véleményem az előadó munkájáról, de van itt két dolog, amin ki kell javítani. Ötös és nyolcas pont. Az ötösben azt mondja az előadó, hogy a nyolc eh, kritérium alkalmas lehet. Az a nyolc alkalmas lehet, de szerintem, hogyha csak ezt a nyolc kritériumot támogatjuk, ez nem jó, mert más kritériumokat is támogathatnánk. Azután a nyolcas pontban a gazdasági adatokról van szó, de a szociális és demográfiai adatokat is figyelembe kell venni. Ennyit szerettem volna mondani, két szempontról, de szerintem jó ez a jelentés, és remélem, hogy az előadó ezeket a kis változtatásokat elvégzi azért, hogy még jobb legyen a jelentés. Köszönöm szépen. Most Tartmár eh, úrnak adom át a szót, kérdezem, hogy két percben beszéljen. Gratulálok az előadónak, szerintem kiegyensúlyozott mindez, ami a kár a térképeket illeti, van ezekből már néhány, elmondom, hogy Franciaországban a térkép azt mutatja, hogy Champagne régió, ami hátrányos régió, új rendelkezések alá esik, mert a 16. században szegénység volt ebben a régióban, és a pesgő volt a megoldás. Más kritériumokat is figyelembe kell venni, de azt is, hogy csökken a lakosság száma, és sokszor a fizikai munka nem elegendő a túléléshez. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Nincs több hozzászólási kérelem, és mint ahogy elmondtam, Josephine Hoffman asszony képviseli az Európai Bizottságot, felkérjük szóljon hozzá, de közben legyen rövid is. Köszönöm szépen, mindent megteszek, de nagyon sok értékes és érdekes megjegyzés volt. Először. Mivel ez egy nagyon átfogó és pontos jelentés, és jól leírja nehézségeket, ennek ellenére már az elején el kell, hogy mondjam, erről elfeledkeztünk, nem csak azért reagáltunk, mert a bíróság kritizált minket, hanem 2005-ben a tanács felhívott minket, hogy felülvizsgáljuk a természeti hátrányokkal küzdő területeket, és megbízott minket, hogy egy új uh, um, kritériumrendszert állítsunk fel. Ez a háttere. Három dolgot szeretnék tisztázni. Ezek ugyanis fölmerültek a megjegyzéseikben. Először is a 66%-os küszöbb kérdése. Miért van erre szükség? a rendszer azt kívánja, hogy akkor lehet hátrányos egy terület, ha van jelentős hátrány, jelentős handicap. Ha egy területen olyan gazdálkodási módszerek vannak, amiket a véleményük szerint támogatni kellene, ezt másképp is megtehetik. Nem ez, nem az LFA az egyetlen eszköz arra, hogy támogassuk a gazdákat, hogy specifikus gazdálkodási módszereket fel, fenntartsanak. Megkértük a tagállamokat, hogy más küszöböket is teszteljenek. A 66-ot is, de tesztelhetik az 50-et, vagy más küszöböt is. Azt hiszem a térképek alapján ezt meg kell tennünk. Más kritériumokat is kértünk a tagállamoktól. Gyakran említették, hogy ezek nem fedhetik le egész Európát. Majd áttekintjük a tudományos szakértők által beszolgáltatott adatokat. Ez nem egy lezárt folyamat. Azok a kritériumok, amik jelenleg az ajánlatban szerepelnek, objektívek, és segítségükkel meg lehet határozni, mi az, hogy természeti hátrány. Ez a fontos, hogy pontosan körvonalazzuk, mit jelent Európában az, hogy természeti hátrány. De természetesen az indikátorokat is föl kell tüntetnünk. Aztán a kritériumok összevetése, a kumulatív kritériumok. Megtehetik ezzel a megközelítéssel. Lehet egy olyan terület, amely ö, nem megfelelő a talaj, vagy nagyon köves, és ezt össze lehet adni, és ez kiteheti a 66%-ot. De tudományos szempontból nagyon nehéz összesíteni olyan kritériumokat, amelyek egyike sem üti meg a 66%-os küszöböt, amit beazonosítottak a szakértők, majd azt mondani, hogy ö, ha az egyik kategóriában nem érem el ezt a százalékot, akkor összeadogatom a nyolc kritériumot. És ez az a pont, amikor feldobják a karjukat, karjaikat a szakértők, és azt mondják, hogy ezt így nem tudjuk elemezni. A szocioökonómiai faktorok is nagyon fontosak, hogy az elnéptelenedés ellen felvegyük a harcot a jelenlegi jogi alap próbálja elkerülni a föld elhagyását, mert a föld megművelése alapfeltétel. De ahhoz, hogy célzottan harcoljunk az elnéptelenedés ellen, szükség van munkahelyek teremtésére és más célzott intézkedésekre is hogy ezeket is használjuk, és ne csak az elefát, és ne csak a populáció elvándorlását használjuk kritériumként. Hiszen mi állandó kritériumot akarunk, amelyek nem változnak. Ami champagne területét illeti, tudjuk, ez a történet megismétlődhet, tudjuk, hogy nagyon rossz a talaj, nagyon köves, de mégis pont nagyon jó a pesgő gyártáshoz, és ezért van az, hogy bevezettünk egy finom hangolást, amelynek keretében a tagállamoknak ki kell venni azokat a hátrányos területeket, amelyek azonban legyőzhetik saját erőfeszítésből a hátrányokat. Ilyen Champagne régiója. Tehát nem is kellene, hogy szerepeljen a térképen, ha a tagállamok betartották volna az utasításainkat. Köszönöm. Köszönöm a bizottság résztvevőjének ezt a hozzászólást, a bizottság képviselőjének, és most uh, Dolfan úrnak visszaadom a szót, hogy a végső következtetéseit elmondja. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ähm, ja. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök, hogy nagyjából mindenki egyetértett, Nagyon kevés hozzáfűzni valóm van épp ezért, ami a phasing outot illeti, a kiiktatást. Ez nagyon fontos, és nyilván nagyon fontos lesz, hogy belegondoljunk, hogy mi történik azokkal a területekkel, amelyek kiesnének a pixisből, aztán gyakran attól függ, hogy hátrányos helyzetű a régió, hogy mit termesztenek. A Champagne régió példájára nagyon jó, hiszen pontosan azért tudnak pesgőt gyártani, mert ilyen a terület. Vagy mondhatnánk ezt ugyanezt Bordóra, hogy pontosan azért jó a bordói, mert túlságosan homokos a talaj. Tehát a kultúrnövényeket illetően valahogy találnunk kell egy kritériumot. A fine tuning, a finom hangolás, ez pont jó kiút. Társadalmi gazdasági kritériumok. Hoffman asszony említette. Ezt kizártuk a jelentésből én megpróbáltam viszont ezt visszacsempészni a jelentésbe. És nyilván, hogy a Gazdasági Szociális Bizottság ezzel kapcsolatban nagyon jó jelentést készített, úgyhogy nyilván nagyon megalapozott az is. A kérdés, ami mindig felmerül, hogyan azonosítjuk be a megfelelő régiókat. Nyilván mindig ez a kérdés, de ez politikai kérdés. A gazdálkodóknak úgy kell érezniük, hogy ez egy igazságos rendszer. Hát többet azt hiszem nem is szeretnék erről mondani. Szeretnék köszönetet mondani a bizottsági kollégáknak és a titkársági kollégáknak, és természetesen örülök annak, hogy homótosító indítványokat nyújtanak be. Köszönöm. Köszönöm szépen, Dofman úr. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy a módosítók benyújtásának a határideje február 4-e 12 óra. A szavazás szakbizottságban március 16-17-e ülésen lesz, és az áprilisi plenárison fogunk szavazni a témáról. Átérnénk a következő napi rendi pontra. Jelentés a Bizottság Európai Unió biohulladék gazdálkodásáról szóló zöld könyvéről. Előadó Salvatore Caronna. Már is átadom neki a szót. Köszönöm, elnök úr. Már volt alkalmunk arra, hogy erről a témáról beszéljünk. Mindenki megkapta az aktuális dokumentumot, minden nyelvre le lett fordítva a dokumentum, úgyhogy hát egyrészt látom az órát, hogy kevés az idő, másrészt egyértelmű a téma, úgyhogy inkább csak nagyon gyorsan áttekintenék néhány érdemi témát ebből a dokumentumból. Az első aspektus, ami véleményem szerint alapvető fontosságú, és amit próbáltam a véleménybe beilleszteni és megfelelően hangsúlyozni abban, az az organikus biológiailag lebomló hulladékok feldolgozására vonatkozik, méghozzá egy fenntartható hulladékkezelési ciklus keretei között. Ez egyrészt az erőforrások fenntartása szempontjából is fontos, másrészt a globális hatások csökkentése szempontjából is. Az ügynökség által, európai környezetvédelmi ügynökség által kiadott adatok egyértelműek. Több mint 41 százaléka a szilárd városi hulladéknak hulladéklerakóba kerül, aminek hátrányos következményei vannak a környezetre, a közegészségügyre, és egyéb negatív hatásai is vannak, amit mindenki nagyon jól ismer. Vagyis a hulladékfeldolgozóban történő felhasználás vagy feldolgozás az is megoldás, de nem az a legelőnyösebb megoldás, és ez csak legutolsó esélyként kellene alkalmaznunk. A mi erőfeszítésünk, illetve a véleményben hangsúlyozott alternatíva is arra vonatkozik, hogy érvényes, és ennél jobb megoldásokat kell találnunk azért, hogy a hulladék feldolgozóba történő felhasználásra lehető legkevésbé alkalmazzuk. Természetesen ez egy végső fázis. A téma, amivel a jelentésben is foglalkoztunk a megelőzés elsősorban, tehát a megelőzés a legfontosabb elem a hulladékfeldolgozás témájában a véleménytervezetben ezért arra koncentráltam, hogy milyen aspektusai vannak a komposztálásnak és az újrahasznosításnak. A mezőgazdaság jövője többek között a talaj konzerváció jövőjétől is függ. Ezért a komposztálás és az anaerob feldolgozás alternatívát jelenthet a hulladék telepen történő felhasználáshoz képest. Már csak azért is, mert ez a megoldás, ez a rendszer jelentősen hozzájárul a klímaváltozás elleni harchoz, és a művelterületek termékenységének fenntartásához. Ezért az a gyűjtési rendszer, ami megelőzi a biohulladék gazdálkodást és feldolgozást, nagyon fontos a komposztok előállításához használt termékek na, minősége nagymértékben meghatározza a végtermék minőségét is. Gyorsan és tényleg csak sematikusan szerettem volna fölvezetni ezeket a legfontosabb aspektusokat. Ezek az indokai annak, hogy a bizottságot szeretnénk felszólítani és felkérni arra, hogy kötelező újrafelhasználási előírásokat fogalmazzon meg európai szinten. Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy a végső fázisban vagyunk, vagyis, hogy olyan témáról van szó, amelynek jelentősek a dimenziói. Pillanatnyilag a éves hulladék, ami az Európai Unióban keletkezik, 76 és 102 millió tonna közötti mennyiségre tehető. Ez a kert és az élelmiszer hulladék, 37 millió tonna a élelmiszeripari hulladék. Vagyis olyan kérdésről van szó, aztán persze ennek az illetékes a környezetvédelmi szakbizottság, de rendkívül jelentős és nagy mértékű ez a téma. Sajnos kevés idő áll a rendelkezésemre, minden esetre mindenki elolvashatta a véleményt a saját anyanyelvén, várom, hogy benyújtsák a kollégák a módosító indítványokat azért, hogy még lehető legegységesebb és kiegyensúlyozottabb jelentést tudjak leadni. Elnök, köszönöm szépen, Karonna úr. Köszönöm az előadónak a beszámolóját. Tényleg vége van már az ülésnek, nagyon nincs időnk, és a tolmácsokat sem szeretném a túl sokáig itt tartani, úgyhogy kérem, hogy maximum egy percben szólaljanak föl. Köszönöm. Nem fogok hosszasabban beszélni, hiszen mindenki fáradt. Gratulálok az előadónak a jelentéshez. Van néhány javaslatom, remélem, hogy kompromisszumos megoldás születik. A komposztálást a talaj problémáinak megoldásaként említik, de szerintem ez csak kis földterületre vonatkozik, és eh, szerintem ez nem jelentős eh, javulást hozó ötlet. A másik, a mezőgazdasági terület lerakó helyé válhat a rossz minőségű komposzt esetében. Itt különböző standardok vannak a kezelést és a komposzt minőségét illetően, erre szükség van. Van egy másik kérdés, talán javasolnám, nem vitatémáként. Vannak olyan területek, ahol a jelenlegi csatornázási rendszert, szennyvízrendszert felhasználják arra is, hogy a mezőgazdasági hulladékot befogadja. A másik, a komposztálás a lerakókkal csak azoknak van gondjuk, akik közel laknak ezekhez a helyekhez, a szagok miatt. Ez a szomszédoknak gondot okoz, viszont hozzá kell szokni ahhoz, hogyha a komposztálást elfogadjuk, akkor a térségükben több komposztáló terület lesz, és ez bizony elég rossz szagokat terjeszthet, még akkor is, hogyha jól irányítják ezt a tevékenységet, úgyhogy ezt figyelembe kell venni a módosító indítványoknál. Következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr, köszönöm Korona úrnak a Karona úrnak ezt a véleményt. Úgy gondolom, hogy az EU jogalkotási lépést akkor kell, hogy tegyen, hogyha valóban az érdekelt ágazattal beszélt, nem szabad, hogy ez bürokratikus teher legyen. Ezt a témát meg kell tárgyalni, mert a bio massza kezelése valóban hatása van a talajra. Ott van a talaj visszavevő képessége, azután a különböző műtrágyák, tápanyagok, és nagyon helyesen tette az előadó azt a megkülönböztetés, hogy itt a biomasz esetében ez legyen az legutolsó megoldási lehetőség. Ha csak égetjük a biohulladékot, akkor ez az energia termeléshez hozzájárul, de egyébként ez csak a legutolsó opció legyen. Németországban már van rendelet a biohulladékra, magas normákat szab meg. Szerintem itt eh, modell funkciót tölthetne be ez az említett rendelet, housing. Rövid leszek. Köszönetet szeretnék mondani a raportőrnek. Nagyon nagy eltérések vannak ebben a témában az egyes tagállamokban, és azt hiszem, hogy nem engedhetjük meg, hogy ilyen értékes nyersanyagokat hulladéktárolókban tartsunk ami az égetést illeti, ez a második legjobb megoldás, de véleményünk szerint sokkal inkább a biogáz alkalmazásáról kellene beszélnünk. Ma technikai szempontból ez már nem problémás, úgyhogy az organikus nyersanyagokat a szerves nyersanyagokat valahogy biogáz előállítására kellene felhasználnunk. Köszönöm. A bizottságot Frasz asszony képviseli. Nem hinném, hogy túl sok időnk maradt, úgyhogy kérem, hogy csak egy percben szóljon. Köszönöm szépen. Egészen rövid leszek, nem megyek bele a részletekbe, bár igen értékes megértéseket hallottam, és ezeket fel is jegyeztem. A bizottság üdvözli az, hogy ilyen érdeklődést mutatnak az ügy iránt, és nagyra értékeljük azt is, hogy ilyen részletesen elemezték ezt a dossziét. Köszönjük a támogatást, a zöldkönyvben egy sor témát felvetettünk, és azok közül önök sokat támogatnak. Ezeket meg kell fontolni, mielőtt lépünk e területen. Szerettem volna kiemelni néhány kérdést. Örömmel vettük tudomásul ezeket a véleménytervezetben, vagyis a hulladék felhasználása, azután a prevenció, az újrahasznosítás, a komposztálás, a bio hulladék, mint fontos erőforrás, a bio hulladék szerepe, a műtrágyák szempontjából a talaj minőség javítására, végül pedig a minőségi standardok szükségessége az anyag alkalmazása szempontjából és a talaj szempontjából várjuk a szakbizottság véleményét és magát a jelentést. Köszönöm, elnök. Köszönöm a bizottság képviselőinek a hozzászólást. Karona úr, az utolsó szó az öné. Szeretnék köszönetet mondani a hozzászólásokért. Nagyon kevés időnk van, úgyhogy érdemi választ ne várjanak tőlem. Mindegyik hozzászólás alapján úgy érzem, hogy ezek gazdagítani fogják, és még meggyőzőbbé fogják tenni a jelentést, amit előkészítettem. Úgyhogy a következő napokban várom a módosítókat azért, hogy följavítsam a jelentésemet, amennyire csak lehetséges. Köszönöm szépen. A módosító indítványok adásának határideje február 2-12 óra, azért, hogy február 22-én szavazhassunk róluk. Bejelentés. Tegnap délután a politikai frakció koordinátai úgy döntöttek, hogy Szikieszti úr jelentésével kapcsolatosan megerősítik a parlament álláspontját, vagyis támogatás a hátrányos helyzetű személyek számára. 2009. márciusában fogadta el első olvasatban mindezt a parlament a Lisszaboni szerződésnek megfelelően, úgyhogy ezt a javaslatot akkor elfogadottnak tekintem. A következő ülésünk